Okay, good afternoon everybody. I think we can make a start. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Szerintem kezdhetjük is a munkát. Remélem, hogy kipihenték azok magukat, akik nyaraltak, akik pedig valamiféle misszión voltak, azoknak remélem, hogy ez sikeres volt. Volt egy erdészeti kérdésekkel foglalkozó misszió, erről majd beszámolót is hallunk. Egy eléggé sűrű napi rendünk van, ezért kell, hogy időben kezdjünk. Fordul, fogadjuk el a napi rendet változások nélkül a bemutatott változatban. Köszönöm. És ami a bejelentéseket illeti, első bejelentés, ez nagyon fontos a frakciók számára is. Ma 5 óra 15 perckor, vagyis 4.6-kor a fejlesztési konszenzusról lesz egy szavazás. Remélem, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája Kérem a frakciókat, hogy figyelmeztessék a tagjaikat, hogy negyed hatkor szavazunk, és ezt szavazókártyával kell majd megtenni. Hogyha véletlenül hamarabb végzünk az előtte lévő témákkal, akkor kivárjuk a negyed hatot. A második bejelentés az Európai Fejlesztési Napokkal kapcsolatos. A legtöbb kolléga, aki már régen velünk van, tudja, hogy nagyon fontos esemény ez, összefogja a civil szervezeteket, a szakértőket, a kormányzati szerveket, a bizottságot, és ez jövő héten, június 7-én, 8-án lesz. A DEVE jövő szerdán részt vesz majd ezen a rendezvénysorozaton, és egy különleges ülést tartunk majd amelynek címe a 2030-as napi rend a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatosan az emberek, az, a bolygó és a jólét. Az ENSZ főtitkára által kinevezett nagykövetek jelenek majd meg, Bohemed Jönös, aki Nobel-díjas Bangladesből, és más előadóink is lesznek a fejlesztési politikával kapcsolatosan. Nagyon fontos tehát az akkori ülésünk, mert Norvégia miniszterelnöke is velünk lesz, aki egyébként a társelnöke az STG képviselők csoportjának, és Tajáni elnök is velünk lesz. Ez szeretném még egyszer hangsúlyozni, mennyire lényeges ez az ülés. Jövő szerdán 3 óra 15 perckor, 4 kor június 7-én lesz ez, és egészen fél ötig tart, tehát 1 óra 15 perc az időtartama. A fejlesztési napokkal kapcsolatosan lesz egy magas szintű panel is, amit a mi szakbizottságunk szervez. A fejlesztési nap egyébként külső helyszínen lesz a Turen Taxi helyszínén, ez egy konferenciaközpont itt Brüsszelben, és június 8-án csütörtökön lesz egy panel. Én nem leszek ott, mert nálunk országgyűlési választások lesznek az Egyesült Királyságban, Judith Sargentini lesz a házigazdája az eseménynek, egyébként a migrációról, a fejlesztési célok megújulásáról szól majd ez. Kérem a kollégákat, hogy a fejlesztési napokon jelenjenek majd meg, hogyha módjukban áll. Majd az Európai Bizottságnak is szót szeretnénk adni hogyha nem tudják, hogy hogyan szerezhetnek belépőt, akkor kérem a titkársággal vegyék fel a kapcsolatot. Nem tudom, hogy a program is megvan-e már, ezt ki tudjuk-e küldeni a tagoknak a különböző rendezvényekkel. Minden esetre megadom az Európai Bizottságnak a szót. Ennyi a bejelentésekről. Van -e ezzel kapcsolatosan kérdés? Ha nincsen, akkor a harmadik eh, ponthoz értünk, a legutóbbi ülés napi rend, eh, jegyzőkönyve. Ez március 20-21-én volt, hogyha nincsen ezzel kapcsolatosan észrevétel, akkor úgy veszük, hogy ezt elfogadtuk. Negyedik pont, az Európai Bizottság bejelentései. Eh, Kasten Hollensen, Olvenson, Hollenson jelent itt meg, ő kap lehetőséget a megszólásra. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni az Európai Fejlesztési Napokra, ezért jöttem el, nagyon szeretnénk együttműködni a szakbizottsággal ezzel kapcsolatosan, nagyon magas szintű rendezvény lesz ez, 6000 körüli résztvevőre számítunk, ezt szerettem volna elmondani az európai kettő mind szívesen várják a fejlesztési napokon, aki érdeklődik a fejlesztés témája iránt. Az ötödik napi rendi pontnál tartunk, ami a, fejleszt, a fejlődő országokban a civil társadalom szűkülő terével foglalkozik. Tereza Jiménez beszeril az előadó. Nagyon fontos ez a téma. Tudjuk, hogy sok fejlődő országban nagy nyomás helyezkedik a civil szervezetekre, a kormányok azt sürgetik, hogy bizonyos szervezetek hagyják el az országokat, és nyomás alá helyezik ezeket a szervezeteket. Az Emberi Jogi Szakbizottság az 54. szabály szerint szintén foglalkozik ezzel az ügyjel, hiszen ez az emberi jogokkal is kapcsolatos. Most, hogy, meg, hogy egy időt akarítsunk meg Terezának meg, és adom a szót Tereza. Köszönöm szépen, Linda, köszönöm szépen. Egy rövid előadást tartottam már a DEVE bizottságban áprilisban, ami ezzel foglalkozik, vagyis hogy a civil társadalom tere össze visszaszorul a fejlesztésben résztvevő országokban. A bizottság, a DROA bizottság készítette egy tanulmányt ebben a témában. Az 54. cikk szerint van ennek egy másik előadója is, Francisco de Assis. A, vele nagyon jól tudtam együtt dolgozni, és nincs is véleményeltérés közöttünk bemutatta a jelentést, és megmutatta, hogy milyen eltérőek a valóságok ezekben az országokban, a fejlődő országok országokban, és másodszor pedig, hogy globális szinten egyre nagyobb nyomás helyezkedik a civil társadalomra, megpróbálják elnyomni ezeket a szervezeteket, a szervezeteket, platformokat, állampolgári kezdeményezéseket, Először is, eh, hogy miért fontos egy ilyen eh, jelentés. Ki kell emelni a civil társadalom szerepét a fejlődő országokban. Másodszor pedig sajnálatosan eh, egy ellentétes szenárió is kibontakozik, vagyis a fejlődő országokban megpróbálják elnyomni a civil társadalmat, a civil szervezeteket, nem is akarok külön kiemelni bizonyos országokat, ez minden országra vonatkozik, hogy ellenségként kezelik a civil szervezeteket, pedig sokszor ezek a civil szervezetek a jogok egyetlen védelmezői a kormányjal szemben. Eh, desde mitad de este mes minden esetre ez az jelentés az én megközelítésemet, az agályaimat tartalmaz a témával kapcsolatosan. Én nekem is a civil társadalom, a hátterem, én innen érkezem, és ezt nagyon fontosan tartom a civil társadalom szerepét a terrorizmus áldozatainak védelmében, de minden más áldozat védelmét is fontosnak tartom ezért nekem ez nagyon lényeges téma, és mindig nagyon együttérzek a civil társadalom szervezeteivel. A G bevezető rendelkezés a jelenlegi helyzetet írja le az elmúlt évtizedre vonatkozólag a civil társadalom képviselőinek szempontjából, és az I pont pedig az elnyomásról szól a fejlődő kormányai részéről. Az első bekezdés és arról szól, amit az elején mondtam, hogy a civil társadalomnak függetlennek, plurálisnak kell lennie, hiszen ez hozzájárul egy ország fejlődéséhez és stabilitásához, és a következő bekezdés a, az, ezeknek a szervezeteknek a szerepéről szól az ötödik bekezdés, az Európai Unió kötelezettségvállalásait taglalja a civil társadalommal kapcsolatosan. Kiemeli, hogy sok tennivaló van még, és a civil szervezeteknek nagyon sok eh, a problémájuk. Fel kell ismerni, hogy az Európai Unió alapvető jelentőségű szereplő az emberi jogok és a fejlesztés területén és aktív védelmi és támogató politikát kell, hogy folytasson a fejlődő országokban. Emlékeztetünk egy európai demokrácia emberi jogi eszközre. Para la democracia o las hojas de ruta de la sociedad civil que se aplica en 105 países 105 országot érint ez a kezdeményezés. Beszélünk arról az erőfeszítés munkáról, amit az Európai Bizottság végez. Kérjük a nagyobb támogatást, ezt a 6-os, 7-es, 8-as bekezdés taglalja, az utolsó bekezdések pedig a finanszírozásról szólnak. Nagyon fontos elősegíteni belső és külső szinten a részvételt, partnerséget kell találni az európai civil társadalom és a fejlődő országok civil társadalmai között. Az Európai Unió elsődleges támogató ezen a területen, de nem rendelkezünk politikai súlyjal. Meggyőződésem, hogy a gazdasági súlyunk révén tudunk hatást gyakorolni a fejleményekre, ez, erről meggyőződtem már különböző missziók során is. Amikor eh, Libanonban eh, egyeztettünk a különböző szereplőkkel, eh, ahol a polgárháború különböző csoportjaival egyeztettünk, a la hora de, de ayuda. Entonces, yo creo que eso sok érdekes információt megosztottak velünk, tehát sok minden van még előttünk, sok munka, és belső-külső szinten szükség van erre a munkára. És az missziók során például Mexikóban is egy délután mindig szántunk arra, hogy a civil társadalom képviselőivel találkozzunk. A delegációk munkájában ezt mindig hangsúlyozni kell, és lezárva. Előadóként nagyon fontosnak tartom a civil társadalom szerepét, ezt támogatni kell, hiszen a szerepe alapvető az igazságos és egyenlőség alapú társadalom megteremtésében szerdán, május 31-én lehet benyújtani még utoljára a módosítókat. Én egyébként rendelkezésre állok a szakbizottság, illetve a delegáció minden tagja számára. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen, Tereza. Ani Litz az első, aki szeretne hozzászólni. Funzulika képviselő helyett fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Valóban a képviselő helyett szólalok fel, aki nem tudott eljönni, el szeretném olvasni az ő hozzászólását. Kedves kollégák, köszönetet mondok az SND csoport árnyék jelentéstevője nevében. A tervezet nagyon fontos kérdéseket érint, mindazonáltal úgy gondolja, hogy érdemes lenne több ponton megerősíteni. Az általános megfontolása az az, hogy sajnos nem csak a fejlődő országok korlátozzák a civil társadalmat, hanem bizonyos EU-s tagállamok is. Bár nem ez a központi témája a jelentésnek, azért érdemes lenne megemlíteni, mert nem lesz hiteles az EU, hogyha nem ismerjük el, hogy mielőttünk is állnak kihívások. Fontos ez is, hogy bevonjuk a kormányokat a párbeszédbe. Azok a meglévő mechanizmusok az EU-s kereskedelmi megállapodások, a gazdasági partnerségek a harmadik országokkal, a fejlődő országokkal megerősítendőek, hogy figyelembe vegyük a civil társadalom valódi igényeit is, illetve a terepen dolgozó civil szervezetek kezdeményezési jogát és működési terét érdemes megerősíteni fontos az is, hogy az üzletek, a üzleti vállalkozások felelősségét hangsúlyozzuk. Végül vannak olyan fejlődő országok, amelyek sikeresen megvédték a civil társadalom terét, és azért jó példával tudnak előjárni a többiek előtt. Köszönetet mond a képviselő Terezának, és nagyon várja a fontos jelentésről szóló további munkát. Ez volt a kollégánktól szóló kollégánktól érkező hozzászólás, és hogyha azt hozzátenném, hogyha a fenntartható fejlődési célok esetében a bevált gyakorlatokat megerősítenénk, különösen ezen a területen. 97 országról van szó világszerte, amelyek a csökkenő civil társadalmi tér kérdés által érintettek. Én a szocializmusban egy diktatúrában nőttem fel, és ezért nagyon fájdalmas azt látnom, Tereza, hogy különösen azokban az országokban, ahol mondjuk Lengyelország, Magyarország, ahol leomlott a vasfüggöny, de most például a kulturális szabadság és a sajtószabadság egyre korlátozottabb. Például Lengyelországban a médiavezetőket, a színházigazgatókat sorban rúgják ki. Vagy például Magyarországon a CEU ügye, ez is egy ilyen példa. Nagyon fontos lenne, hogy összekapcsoljuk ezt a két témát, és így európai perspektívából is koherens lenne a megközelítésünk. Köszönöm szépen, Görensz úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is helyettesítek Louis Michel képviselőt, akit egyébként nagyon nehéz eh, helyettesíteni, de éppen ezért csak felhasználnám az ő számára előirányzott időt. Nagy köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és azt javaslom, hogy a jelentés címét is változtassuk meg. A civil társadalom fejlődő országokban való terének a korlátozása elleni küzdelem, illetve az Európai Uniós tagállamokban történő hasonló korlátozások elleni küzdelem. Így nagyon világosak tudnánk lenni. Most pedig Louis Michel szövegét olvásnám fel. Ő is köszönetet mond a szöveg szerzőjének, jó munkaalapnak tekinti a civil társadalom és általánosságban a nem állami szervezetek a fejlődést szolgálják nagyon gyakran. A jelenlétük egy társadalomban, mint egy élő erő, alapvető fontosságú az emberi jogok, a társadalom fejlődése és a jogállamiság szempontjából. Az ellenzéki pártok a civil társadalom működésének a hagyása rendkívül fontos, de az is nagyon fontos, hogy a kormányzatokat általában az urnák előtt választják meg az emberek, és azért ők a felelősek a változásokért. Ugyanakkor az elgondolkozásban, az értékelésben a civil társadalom is tud segíteni. Ez egy olyan lehetőséget nyújt az állampolgároknak, hogy a gazdasági, politikai és társadalmi párbeszédben részt vehessenek ezen szervezetek révén. Nyugati országokban például a tudás átadásával lehetne megbízni a nem kormányzati szervezeteket, így tudnának segíteni a fejlődő országokbeli társaiknak. Nagy a ö, kihívás, mert az ilyen tudás átadás nem történik meg eléggé gyakran. Általában a nyugati civil szervezetek átveszik a helyi civil szervezetek szerepét, ahelyett, hogy segítenék őket. A nem kormányzati szervezeteknek nem csak a fejlesztési projektekben kéne részt venni, hanem az azonnali igényekre is reagálniuk kéne. A diaszporára is felhívná a figyelmet Louis Michel, akik nagyon sokat tudnak, sok tudást tudnak áthozni a fejlődő országokba a származási országukból. Louis Michel felszólása ezzel véget ér, de egy kérdésem még lenne nekem személyesen. A kotonúi megállapodás, amit június 23-án fogadtak el 2000-ben. Ebben előirányoztunk egy olyan rendelkezést, amivel elő szeretnénk mozdítani az AKC országok civil társadalmát. Az Európai Bizottság rendelkezik-e bármilyen mérleggel, egy értékeléssel, amelyből kiderülne, hogy ennek a, a rendelkezésnek milyen eredményei vannak. Tudom, hogy akkoriban mindent megtett az európai fél, hogy az AKC országokat meggyőzze arról, hogy a civil társadalom fejlesztését fogadják el, támogassák otthon. Gyakorlatilag rájuk kellett erőltetni, hogyha egészen őszinte akarok lenni. Olyan szintű ellenállás volt a fejlődő országokban ezzel kapcsolatban. Louis Michel, a kolléga és az előadó hoz csatlakozva azt mondom én is, hogy rendkívül fontos ezen szervezeteknek a működése, hogy folyamatosan eszmét cseréljenek a politikai hatalommal, hogy agitáljanak, hogy megmozdítsák a dolgokat. Ezért nagyon fontos lenne az AKC országokkal kapcsolatos rendelkezésről szóló értékelés, hogyha született ilyen. Köszönöm szépen a bizottságnak is, mindjárt megadjuk a szót, meglátjuk, hogy meg tudják-e válaszolni a kérdést. Lula Sánchez kap szót. Muchas gracias, Linda. Köszönöm szépen, Linda. Én is szeretném elismerni Tereza munkáját. Rendkívüli erőfeszítést tett a jelentés elkészítéséért. Nagyon fontosnak tartja a frakciónk ezt a jelentést. És szeretnénk eh, Hoszi Szeremágot idézni, az elhunyt Nobel-díjast. A neoliberális eh, deregula, re- regularizáció időszakában a gazdasági hatalom kapja a legnagyobb jelentőséget, és nagyon nehéz ellenőrizni eznek a hatalomnak, ez ezzel a hatalommal való visszaélést. A politikai rendszerekben gyakran megpróbálják visszaszorítani a civil társadalom tevékenységét, és gyakran azt látjuk, hogy nagyon kevés kézben összpontosul a hatalom, és gyakran büntetlenül maradnak visszaélések. A jelenlegi helyzet az egyéni szabadság jogok előtérbe kerülésével, illetve az társadalmi kollektív jogok visszaszorulásával jár az egyéni jogok védelmében a fejleszt, fejlődő országok ezt a kicsavart elméletet alkalmazzák a politikai érdekek előmozdítására. En la defensa, promoción y administración de los bienes comunes. És nem tekintik a közös javak védelmét prioritásnak. Ide kapcsolódnak a nagy értékű szerződések kérései is Kolumbiában, Mexikóban a civil aktivistákat nagyon gyakran merényletéri. Ezért nagyon fontos konkrét politikai kereteket teremteni a civil társadalom védelmében pluralista és életképes demokráciákra van szükség, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió irányelveit végrehajtsák az emberi jogvédőkkel kapcsolatosan. Ezeknek az irányelveknek a teljes végrehajtására van szükség, és az aktivisták védelmét kell elősegíteni, erősegítve az elő, Európai Unió delegációinak a hatáskörét, szankciókra is szükség van az emberi jogi visszaélések esetében, és konkrét intézkedésekre van szükség a visszaélések esetén. Az is fontos, hogy az Európai Unió az emberi jogok területén vezető szerepet kapjon, harmadik országokban el kell kerülni hogy a beruházásaink és a segítségnyújtásunk abban segítse a fejlődő országokat, hogy ez elnyomják a civil társadalmat. És értékelésre van szükség az emberi jogsértések hatásának értékelésére és a szankció kérdése végül. Nagyon fontos, hogy valódi példát jelentő szankciókat vezessünk be, Köszönöm szépen a figyelmet. Um, thank, thank, thank, you, thank you very much. Can I remind... Köszönöm szépen, kollégák. Hogyha felolvasnak egy szöveget, akkor kérem, hogyha esetleg oda tudják adni a tolmácsoknak előre, akkor tegyék meg, mert az segít, ha viszont nem, akkor mivel nagyon sűrű egy ilyen felolvasott szöveg, kérem lassan olvassák fel. Maria Hojbuk következik. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Szívből köszönöm, Teréza. még várok egy percet. Nagyon köszönöm, Teréz, ezt a nagyszerű és fontos jelentést, és ahogy elmondtad, igen, a civil társadalomnak kulcsfontosságú szerepe van a társadalomban, a kisebbségek támogatásában, a különböző védelemre szoruló csoportok támogatásában, a nők szerepének a támogatásában, a környezetvédelem elleni kriminalitás területén, hiszen hogyan szereznénk ezekről tudomást, és ezért is nagyon sokan dolgoznak a civil társadalom területén ezeken a területeken, és nagyon fontos, hogy kiegyenlítés, érdekkiegyenlítést is teremtenek a társadalmon belül, ami nélkülük nem történhetne meg, és ezért is olyan fontos, amit Litz és Charles Görenc is elmondta, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történik itt Európában ezen a téren, hiszen csak akkor maradhatunk szavahihetőek. És ami már elhangzott, ezt nem ismétlem meg, de szeretném elmondani, hogy azért a szavahihetetlenné válunk, hogyha mi Európai Uniónként, amikor saját érdekünk úgy kívánja, akkor rezsimekkel és diktátorokkal együtt dolgozunk, de másrésztről viszont meg a felemelt mutató újjal próbálunk kioktatni másokat, hogy az emberi jogok milyen fontosak, és megkérjük mindenkit, hogy ezeket tartsa be. Tehát ezért is nekünk itt következetesnek kéne lennünk, és nem szabadna a saját ö, érdekünkben diktátorokkal összeállni, illetve ö, tehát ezért is nagyon fontos, hogy ebben az összefüggésben is mindig képviseljük az érdekeinket. Köszönöm. Maria. Köszönöm szépen, Mária. Az utolsó hozzászólónk volt. Most a bizottságot kérdezem, hogy a feltett kérdésekre tudnak-e válaszolni, illetve a külügyi szolgálat is jelen lehet. Norman úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon időszerű ez a jelentés, mert több mint öt ország, tehát az ötben ország, az országok többsége tehát érintett globálisan. Tíz évvel ezelőtt különösen a civil társadalom volt az, amely az emberi jogok védelméért kiállt. A civil szervezetek gyakorlatilag mindannyian érdekeltek voltak ebben a témában, még azok is, amelyek nem politikai érzékenységűek voltak. Köszönöm szépen, hogy megszületett ez a jelentés. Igazából minden bekezdést érvényesíteni tudnánk, alá tudnánk írni mi is a jelenlegi formájában már. Lorenz úrnak a kérdéséhez hozzá szólnék. 2012-ben a civil társadalom szükülő terjével kapcsolatban elkezdtünk egy vizsgálódást, mivel ők a, a terepen a fejlődést elősegítő tényezők. És összekapcsoltuk ezt a kutatást a kormányzás vizsgálatával. A civil társadalom részvételét vizsgáltuk, az, hogy a milyen kapacitásuk van, milyen hatásuk van, és hogy a terük mennyire tud megmaradni, bővülni vagy szűkülni. Van tehát egy ilyen értékelés, és nagyon nem részleteztük a kotonói egyezmény értelmében de júliusban szeretnénk erre a témára is részletesebben kitérni. Az Afrikai Unióval novemberben ugyanis lesz egy csúcs találkozó, addig szeretnénk ezt az értékelést elvégezni, hogy egy valódi vitát tudjunk majd az, Euró- az Afrikai Unióval folytatni erről a témáról, mert azt látjuk, hogy a helyzet sokkal nehezebb, sokkal bonyolultabb, mint a korábbiakban volt. Úgyhogy várjuk majd ennek a fórumnak az előkészítésére is, hogyha érdekli. És még egy pont a jelentéssel kapcsolatban Az előző programidőszakban nagyon sokat dolgoztunk a negatív aspektusokkal kapcsolatban. Egy sor mechanizmust hoztunk, hoztunk létre az emberi jogi jogvédők védelmére, illetve a, a civil szervezetek védelmére. Az Európai Unió belül is egy válság eszközt hoztunk létre. Például napi egy ember vagy civil szervezet halálos veszélyel néz szembe a tevékenysége miatt. Ez nagyon súlyos az összes ilyen tendencia ellen fel kell lépni, harcolni kell, nem akarjuk, hogy ez a jövőben ugyanígy előfordulhasson, mint most. Ezért ezen, ezen programidőszakban már tárgyalunk arról, ami egyébként nagyon fontos, mert az Európai Unió az egyik, szinte az egyik egyetlen tényező, az egyetlen nemzetközi szintéren létező tényező, aki fellép ezzel kapcsolatban, és mindenképpen vezető szerepet játszunk ebben. Az is nagyon fontos lenne, hogy a, azon országokat, amelyek a civil társadalommal kapcsolatban jó gyakorlatokat vezettek be, ezeket új törvényeket, új tereket, új lehetőségeket gyűjtsük össze, és tudjunk ezekre támaszkodni a jövőbeli programidőszakban. Nem az, persze fontos az a negatív aspektusok feltárása és ezeknek az enyhítése, de ezt egy offenzívabb, a jó gyakorlatokra épülő rendelkezés sorozattal kell kiegészíteni. Például a Elefántcsontparton regionális szinten támogatják már a nem kormányzati szervezeteket. Az Európai Parlamentben is szeretnénk majd megvitatni a javaslatokat, hogy egy oldalról támogassuk a jogvédőket, te, lépjünk fel a negatív tendenciák ellen a demokrácia és az emberi jogok védelmében, de ezzel párhuzamosan a tematikus instrumentumainkon keresztül a civil társadalmat támogassuk pozitívabb kereteken belül, ne legyünk egyére védekező defenzív pozícióban, hanem konkrét pozitív javaslataink is legyenek. Köszönöm szépen még egyszer ezt a jelentést, mert jó pillanatban érkezett, ahogy önök is mondták, nagyon sok támadás éri a civil szervezeteket, és vannak olyanok, amelyek nem csak a teret, hanem a tér teljes hiányát kell, hogy megtapasztalják. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. A külügyi szolgálattól is van itt valaki? Igen. Parancsoljon. Rossi úr, igaz? Igen, köszönöm, elnök asszony, és köszönöm ezt az időszerű jelentést is. Én is szeretném hangsúlyozni ennek a fontosságát, mert a civil társadalom szűkülő tere nem csak a fejlődő országokban problematikus, hanem máshol is. A Mogherini asszony világos álláspontot foglal el ezzel kapcsolatban. Az új EU cselekvési terv 2015-19 időszakára a külügyi, külügyminiszterek által lett elfogadva, ez támogatja a civil társadalmakat. Ebben a cselekvési tervben az Európai Unió diplomáciai lépéseket tesz a civil társadalom védelmében, a korlátozások eltörlése érdemében, nyilvános és privát üzenetek küldésével a két és több oldalú tárgyalásokon és fórumokon is. A cselekvési tervben kötelezettséget vállalunk arra is, hogy proaktívabbak legyünk a civil társadalom védelme érdekében, azonosítsuk a fenyegetéseket, és lépéseket tegyünk ennek, ezeknek a csökkentésére a lehető leghamarabb. Próbáljuk meg a kormányzatokat és parlamenteket a civil társadalom korlátozását célzó jogszabályok elfogadásáról lebeszélni. Az ENSZ-nek is sok eszköze van, hogy ezen kihívással szembenézzen, például egy széles diplomáciai hálózat, delegációk, nekünk is vannak tagállami nagykövetségeink, és az emberi jogi és civil társadalmi projektekre bőséges költségvetésünk is van. A, nagyon fontos lenne, hogy szorosan együttműködjön a külügyi szolgálat, a tagállamok, a bizottság szolgálatai és a missziók. Az EU cselekvési terve az emberi jogokról és demokráciáról felismeri azt is, hogy súlyos a probléma, és ezért koherens, hatékony reakcióra van szükség. Bilaterális diplomáciai lépésekre, multilaterális diplomáciai előfeszítésekre és több országot összefogó erőfeszítésekre, valamint együttműködésre a civil társadalmi partnerekkel. E tekintetben emlékeztetnék arra is, hogy az emberi jogi kérdések Például a jogvédők szabadon bocsátása, a politikai aktivisták, újságírók a bebörtönzésének megszüntetése fontos célok. Ezekről rendszeresen beszélünk a tanácsban és tanácsi munkacsoportokban. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Teresa. Köszönöm szépen. Teresa szeretne szólni. Igen, köszönöm szépen. Linda. Szeretnék köszöntet mondani mindenkinek az észrevételeikért. Természetesen ezeket figyelembe fogom venni. Szánok majd néhány napot erre, hogy néhány módosítót összeállítsak még. az emberi jogok szempontjából is nagyon lényeges a civil társadalom szerepe. Nagyon fontos, hogy példát mutassunk, hogyha nem mutatunk példát, akkor hogyan beszélhetünk más országoknak a demokráciáról? Az itt említett országok, mint például Magyarország, a kolléga is említette, ez vele kapcsolatosan már egy, határ, egy állásfoglalás is született, nem lehet mondani, hogy nem lépünk fel az ilyen korlátozások ellen. Természetesen, hogyha ilyen eh, jelentésre kerül majd sor, eh, akkor eh, ezekkel is foglalkozni kell, de mivel ez a jelentés nem az Európai Uniós országokról szól, ezért nem ezekkel foglalkozunk, hanem mi is, és az Emberi Jogi Bizottság is úgy döntöttünk, hogy inkább a fejlődő országokra összpontosítunk. Nagyon fontos, hogy még a kis előrelépések is olyanok, amelyekről beszélni kell, például Mexikóról is beszélhetünk, vagy eh, amiről Lola beszélt, eh, ez is nagyon lényeges. Mexikóról is és más országokról is beszélhetünk vagy Venezuela esetében is aktuális ez a kérdés. Meggyőződésem, hogy vannak olyan esetek, amikor eh, a civil szervezeteknek valós segítségre van szükségük, tehát amikor eh, valamilyen, vagy egy országgal egyeztetünk, vagy eh, az nagykövetekkel, akkor gyakran úgy kezelik őket, mintha ellenség lennének, akik a kormány ellen fordulnak. Nagyon lényeges, hogyha valamilyen jót tesznek, akkor ez is láthatóvá váljon, és ne lehessen őket beállítani ellenségként. Egyetértek a bizottsággal, hogy hogy vannak olyan esetek, amikor közvetítőként léphetünk fel. Nagyon fontos, hogy közösen a SEAI, az a bizottság és a parlament együtt működjön. Nagyon lényeges munkát tudunk végezni és ezeket a szempontokat meg fogom erősíteni módosítókkal is. Az aktivisták védelme nagyon lényeges, hiszen ők a saját életüket veszélyeztetik az ügy érdekében. Ez egy nagyon komoly kérdés, és foglalkozni is kell vele. Köszönöm. Thank you, Teresa. Just... Köszönöm, Teresa. Emlékeztetnénk mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje 10 óra, május 31-én. Kérem, hogy ezt tartsák szem előtt. Most a következő napi rendi pontunk, a hatos következik. Ez az EU és a tagállamok teljesítéséről, teljesítményéről szól az, az adományozásban. Van néhány vendégelőadónk. So, colleagues, we now have a, a, an important night. Kedves kollégák, ez nagyon fontos téma. Vagyis, hogy az EU és az EU tagállamok a fejlesztési segítségnyújtásban hogyan teljesítenek, illetve a bizottság e, milyen teljesítményt nyújt e, a tagállamok felelősségre vonásában az EU és a tagállamai 2005-ben kötelezettséget vállaltak 0,7 százalékában a nemzeti összterméknek. 2015-ben nem sikerült ezt elérni, a gazdasági válságra hivatkozott a legtöbb ország, az OECD készített egy jelentést a teljesítményről. Nagyon örülök, hogy Hazsésüte jelentő, jelen van az ONCD titkárságának statisztikai osztályának vezetője, illetve Niklek Melló asszony a DEFCO főigazgatóságtól. Ők fognak beszélni a legfrissebb számokról, ha jól tudom, a tanácsban, a fejlesztési tanácsban is volt erről szó, május 19-én. És Később a fejlesztési konszenzusról is fogunk majd beszélni az 2030-as fejlesztési célok tekintetében. Azt gondolom, hogy a sajtó közlemény, ami a, amit a bizottság áprilisban adott ki, ezt önök is megkapták. Öt tagállam, a 28 közül ötről készült értékelés, illetve mindegyikről értékelést készítettek, öten értékel a 0,7%-os célt. A 2004-ben csatlakozott országok egyébként alacsonyabb célkitűzést vállaltak. Először Süte úrnak adom meg a szót. Az OECD szempontjából ő számol be a fejleményekről, arról, hogy az EU hogyan teljesítés a világ többi részével, hogyan áll az összehasonlításban. Tessék. Thanks a lot, Chair. Uh... Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, hogy idén is meghívták az OECD-t, hogy egy gyors áttekintést adjunk a számokról. Három kérdéssel szeretnék elsősorban foglalkozni. Először is elsősorban az edes kapcsolatos Focus on the order figures. Illetve az oda számokkal kapcsolatos statisztikákról beszélnék, és az úgynevezett Indonor Refugee Cost mutatóról szeretnék majd beszélni, hiszen ez jelentősen módosítja a számokat. Az először tehát egy áttekintés, utána az odaszámok, majd pedig egy nagyon fontos tényezőt fogunk kiemelni a számokból. Aki az oda számokat ismeri, illetve az odagyűjtés módját, azok számára elmondanám, hogy ezek a számok az úgynevezett előzetes értékek, amelyeket a tagállamok jelentenek le az OECD-nek, és ezután egyébként ennek április eleje a határideje, és ezután nagyon sok számot kapunk aktivitás szinten is, ezek az aktivitás szintű adatok a minősítés, minőségbiztosítással kapcsolatosak, és aztán az úgynevezett aktivitás szintű számokat valamikor az év harmadik negyedévében tesszük közzé. Ezek láthatóak a jelentéseinkben. Tehát, hogyha valaki unatkozik egy vasárnap délután, akkor nézze meg a fejlesztési finanszírozásra szóló weboldalunkat, Évente körülbelül 250 ezer projektről tesznek nekünk tájékoztatást. Különböző szempontokból előkészítettük ezeket az adatokat, ez jó rálátást ad arra, hogy living up to the commitments. Hogyan, fejlő, hogyan halad az oda. mindannyian tudjuk, hogy az Addis eh, cselekvési rend nagyon ambiciózus kereteket határozott meg 2015-ben. A tagállamok nagyon ambiciózus eh, kötelezettségeket vállaltak. A párizsi megállapodás ugyanebben az évben született, és ez oda vezetett, hogy az OECD-ben újra kellett gondolnunk, illetve a Fejlesztési Bizottságban is, hogy mit tehetünk azért, hogy a finanszírozási kihívásnak megfeleljünk. Három vonalon dolgoztunk, a hatás mérése, erre fogok elsősorban ma összpontosítani, aztán az ösztönzők, a mobilizáló tényezők, ez a második pillér, a harmadik pedig a tanulságok és a partnerség építés, ez a harmadik dimenziója a munkánknak Egyértelmű, hogy bármit is teszünk, e, soros partnerségben kell működnünk más országokkal, az ensz a magánszektorral. Az Addis Ababai napirenden ben ezt is elismertük. És még fontosabb talán az e, AKC országok és a partnerországok, illetve a globális dél, úgymond. Nagyon sok ilyen pontról beszéltek már itt a vitában. A jobboldali sarokban látható az oda modernizációja, ennek részeként majd beszélni fogok ezekről a tényezőkről, illetve arról, hogy a filantrópiára fordított pénzeket, a multilaterális rendszerekbe irányuló pénzeket jobban megértsük, a dél-dél segélynyújtók szerepét is meg kell vizsgálnunk, és amit mi TOSSD-nek nevezünk, ez egy mérési rendszer, amivel megpróbáljuk az észak felől délre irányuló pénzmozgásokat tetten érni. És a jövőre nézve ez nagyon lényeges, hogy megtudjuk, hogy a kötelezettségvállalásoknak a különböző szereplők megfelelnek-e. Bal oldalon kékkel láthatják a magánszektorra vonatkozó eszközöket. Ez a folyamatban lévő munka, ahol megpróbáljuk jobban megérteni, hogy milyen munkát végeznek a fejlesztésfinanszírozási intézmények Németországban, vagy az FMO Hollandiában, vagy a norvégiai alap, vagy a svéd alap. És arról is szólnak tárgyalások, hogy ezt hogyan lehet elszámolni az ODA-ban. A további erőforrások mobilizálása nagyon fontos kérdés. Azt is tudjuk, hogy az ODA nagyon lényeges az legszegényebb országok számára. Mindig egyensúlyt kell teremteni a között, hogy intelligensen használjuk fel az odát, egyrésztről, másrésztről pedig biztosítanunk kell azt is, hogy a forrásokat rendelkezésre bocsátjuk az arra leginkább rászoruló országoknak. Rövid válaszunk, hogy úgy gondoljuk, hogy az erőforrások növelése a megoldás és az intelligens felhasználás, hogy több pénz érkezzen azokhoz az országokhoz, amelyek leginkább rászorulnak az klímafinanszírozás és a blender finanszírozás, vagyis hogy az hogyan használjuk fel az állami forrásokat arra, hogy a magánbefektetéseket is stimuláljuk. Ez is nagyon fontos kérdés, ez az úgynevezett blended finance, ez a vegyes finanszírozás. És lilával, vagy ki hogyan látja rózsaszínnel látható jobb oldalt, a szakpolitikai munka, ami folyamatban van, ez azzal fog foglalkozik, hogy mennyi, hogyan lehet jobb partnerségeket teremteni, a befektetéseket mobilizálni, hogyan lehet a magán és az eh, állami szereplők munkáját jobban összefogni, egyfajta felvilágosodott kapitalizmus teremteni, hogy a kínálati oldalt összekössük eh, a hatásdimenziók vizsgálatával, tehát egyfajta globális rálátást kapjunk a fejlesztési finanszírozásról. A filantrópia, az hazautalások is mind részei ennek a rendszernek. Meg kell vizsgálni, hogy ezeket a kapcsolódásokat a pénzmozgások esetében hogyan lehet intelligensebben szervezni. Most elsősorban magukkal, a számokkal szeretnék foglalkozni, amelyek egy pillanatképet mutatnak az 2016-os oda számokról. Itt, ami látható, pirossal, nem, először a kék vonalat mondom, ez a görbe azt mutatja, hogy az oda egyre inkább növekszik. 2016-ban alapvetően egy új csúcsot döntöttünk meg a netto hivatalos fejlesztési segítségnyújtásban 42,6 milliárd amerikai dollár volt a korábbi csúcs, úgyhogy 8,9%-os infláció mellett ezek az adatok érvényesek, pirossal pedig a bruttó nemzeti össztermékhez viszonyított arányt mutatja az ábra. A 2015-ös, 16-os adatot kell megvizsgálni, tehát az utolsó évben növekedés történt. Ez azt is megmutatja, hogy az oda hogyan alakult 2000 óta, kékkel a kétoldalú segítségnyújtás látható, e, a másik vonal a többoldalú, és a humanitárius az a piros, és az indonor költség a menekültek esetében, erről majd fogok beszélni, ezt a mutatót láthatjuk, lilával pedig a DEP számok. A nemzetközi közösség és az EU tagok meg kétszerezték 2000 óta a támogatás mértékét. Ez olyas valami, amire mindannyian büszkék lehetünk. 2016-ban nagyon fontos növekedési tényezők voltak, a magasabb, magasabb menekültellátási költségek, illetve hogy többet fordítottak humanitárius segítségnyújtásra, ez a vöröses, illetve zöld terület ezen az ábrán. De azt is el kell mondanunk, hogyha kivonjuk a növekedést az a donoroknál keletkező menekültügyi költségekben, még akkor is 7,1%-os a valós növekedés. Még a számokról vagyis hogy a belső menekültügyi költség és humanitárius segély mértéke milyen, látjuk vörössel, 2014 óta jelentősen növekedett a belső menekültügyi költség, 28%-kal növekedett egy év alatt 15,4 milliárd dollárra, ez volt a tavalyi szám, korábban 12,1 milliárd volt. Fel kell ismerni, hogy az oda 12%-a az belső menekültügyi költség, ez magasabb, mint az előző évben, és 0,2%-ot ért el, ez csúcs. És vannak olyan országok, ahol 10%-át jelenti az ODA-nak a belső menekültügyi költség, és négy olyan ország van, ahol ez a fajta ráfordítás 20%-jára is rúg az odának. 2016-ban a humanitárius segítségnyújtás és a belső menekültügyi költség összesen nagyjából egy ötödét teszi ki a teljes nettó óriának. Két területre még rá kell mutatnom, ahol a Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság tagjainak nagyon érdemes vizsgálódniuk. Az egyik a kétoldalú segítségnyújtás, ez 2015 és 16 között növekedett, mind a legkevésbé fejlett országok esetében, mind pedig Afrika esetében. A legkevésbé fejlett országok esetében ez egy 3,9%-os csökkenés volt reálértéken, Afrikában pedig, hogyha Fekete-Afrikát tekintjük például, itt 0,7% volt reál értéken a csökkenés. 24 milliárdra csökkent ez a szám. Nagyon vegyes tehát a kép. Összességes, összességben az ODA növekedett, ez örvendetes, de a belső menekültügyi költségek is növekednek, illetve a humanitárius segély, illetve az Afrika és legkevésbé fejlett országok felére nyúló segélyek is növekedtek. A nemzetközi közösségnek eh, Addisban ez volt a megállapodása, azóta növekedésre van szükség. Minden esetre azt is ki kell mondani, hogy alaposabban meg kell vizsgálni a számokat, amelyeket idén az tagállamoktól kaptunk, hogy pontosabban értsük a dinamikát, hiszen a növekedésnek a humanitárius segély esetében nagy része Szíriába irányul, amely egyébként közepes bevételő országnak számít. Amikor idén alaposabban megvizsgáljuk ezeknek a trendeknek a mozgatórugóit, az alapján jobban áttekinthetjük, hogy mi történik tulajdonképpen a fejlesztési segélynyújtásban. A bilaterális adományozók teljesítménye, amit látható, ez milliárd amerikai dollárban kifejezett értékek, amit az adományozó országoktól kaptunk számokat, a legnagyobbak nem meglepő módon az Egyesült Államok, Németország, Egyesült Királyság, Japán és Franciaország. Összességében az ODA 22 ország esetében növekedett, néhányaknál a belső menekültügyi költség miatt tudjuk ezt kimutatni. Hét országban egyébként némely ezek közül Európai Uniós tag csökkent összességében az ODA, és sok szám azon is múlik, hogy a belső menekültügyi költséget másként számolják el, ami az EU tagokat illeti. A 20 DAC ország közül, amelyek EU tagok, összességében 2016-ban az ODA 81,3 milliárdra rúgott, ez is magasabb, mint korábban, 15%-os növekedés ez reálértéken. És hogyha az összevont GNI-vel vetjük ezt össze, ez 0,5%-ot tesz ki. Itt látható egy összevetés a 0,7%-os ENSZ célkitűzéssel, ott van Norvégia, Luxemburg, Svédország, Németország, az Egyesült Királyság, akik elérték a 0,7%-os célt tavaly. A DAG tagok esetében az összesített DAC országok esetében 0,32 század százalék volt ez az összeg, ezt a jobb oldalon láthatják fel kell ismernünk, hogy eh, ott van az eh, Egyesült Arab eh, Emirátusok, a DAC részvevői ők is 1,12%-ot nyújtottak. fejlesztési segélyként, tehát vannak olyan országok, amelyek a DAC-ban nem vesznek részt, mégis jelentős erőforrásokat fordítanak a fejlesztési segélyekre. Még van négy ábrám, ezek de szeretnék vitára is időt adni, mondja az elnök, hogyha van valami, amit szeretne hangsúlyozni, akkor kérem csak ezt mondja el, hogy ne fussunk ki az időből. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy ahogyan látják, nagyon fontos a belső menekültügyi költségek ügye, ez, az erre vonatkozó szabályokat 80-90-ben, 80-as, 90-es években állapították meg, ez már kis idejét múlt, hiszen más volt a helyzet. Working group to do so, uh, which basically also through uh, a survey has basically Nyilván tisztázni kell ezeket a szabályokat. Egy felmérésben kiderült, hogy a következő területekre érdemes összpontosítani, ahol a tagoknak eltérő volt a jelentéstételi gyakorlata, illetve attól is függ, mint ez, hogy milyen státuszú menekültekről beszélünk, milyen fajta ráfordításokról beszélünk, átmeneti segély, vagy egyéb segélyek, illetve hogy milyen módszerrel értékelik ezeket a költségeket, ez az utolsó diám egyébként erről szól. Ez egyébként folyamatban lévő munka, öt kulcsfontosságú tisztázásra van szükség, hogy mi lehet az indok annak, hogy a menekültügyi költségeket beleszámítjuk az odába, milyen kategóriákról beszélhetünk, amelyeket beleszámolhatnak az odába, aztán ez csak az első 12 hónapra vonatkozhat, ez egyik szabály szerint. A nagy kérdés, hogy hol legyen ennek a 12 hónapnak a kiindulási pontja, illetve hogy milyen költségtényezőket kell még figyelembe venni, és milyen módszert annak kell felmérni ezeket a költségeket. A DAC ezeket a tisztázásokat júliusban fogadja majd el a magas szintű ülés, vagyis az miniszterek, a DAC tag miniszterek októberben, 2017 októberében fogják majd ezt jóváhagyni. Arra számítunk, hogy a menekültügyi válság miatt, illetve a konzervatív klarifikáció miatt arra számítunk, hogy jelentősen csökkenteni fognak a kötelezettségvállalások, illetve a tényleges teljesítések, amelyekről jelentést kapunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük az információkat, különösen a donorországokon belüli menekült költségekről. Talán az Európai Bizottságnak adnám meg most röviden a szót, hogy az EU-s oldalt megvilágítsa. Kérem, ne legyen túl hosszú, Merlo asszony, hogy a vitára is maradjon lehetőség. Köszönöm szépen, az EU és a tagállamok nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a pozitív képhez. Összességében most már eurókról fogunk beszélni, nem dollárokról, nem teljes mértékben ugyanaz az összes, bár az ENSZ tagállamok 75,5 milliárd eurót bocsátottak rendelkezésére az odának 2016-ban, ez 11%-os növekedés jelent 2015-höz képest. A negyedik év volt ez, amikor az EU ódája növekedett, tehát jó a kép, 58%-a a tagállamok, az a tagállami hozzájárulás az összes odának. Tehát mi vagyunk a legnagyobb hivatalos fejlesztési támogatás nyújtó. 2015-ben a célokat a tagállamok megerősítették, a legtöbb tagállam növelte a vállalását csak 5 csökkentette 2016-ban a korábbi évhez képest. A kollektív célok 0,7%-os GNI felé való elmozdulása érdekében lépéseket tettünk, 0,51%-ot értünk el 2016-ban, tehát még nem értük el a célt, de óriási előrelépés történt, és hangsúlyoznám azt, hogyha megnézzük a többi DAC donor helyzetét, a, ők csak 0,21%-os géni arányos hozzájárulással éltek. Tehát az EU lényegesen jelentősebb mértékben járul hozzá a fejlesztési támogatáshoz. Akkor most, ha megnézzük a donorországokban felmerülő menekült költségek kérdését, ez növekedett az elmúlt években. De azt is hangsúlyozni kell, hogy az EU-s tagállamokban sikerült növelni a hivatalos fejlesztési támogatások és a donorországok menekült költségeit. 7,6 milliárd euróról beszélünk. Ezen belül a donor költségek 1,9 milliárdot tettek ki. 25%-a ez a növekedésnek. Ez alacsonyabb, mint a korábbi években, 2015-ben a növekedés 64%-a volt az oda növelésnek a donorországokban való menekültekre költött költség, mivel, illetve 2016-ban csak 56% volt ez. A növekedés üteme csökkent, a teljes oda növekedésnek csak a negyedét tette ki a donorországokon belüli menekült költség növekedése. Még vannak aggájaink a legfejl- legkevésbé fejlett országokkal kapcsolatban. Friss számaink sajnos nincsenek, mert a DAC adatok rendelkezésre álló mennyisége 2016-os összesített költségek, összesített összegek kiszámolására nem elégséges. 2015-ös számaink vannak csak. 2015-ben a célt nem érte el az oda, ami az LDC-be irányult, hosszú távon 0,20%-ot szeretnénk elérni Gieni, Gieni arányosan. Ez azt jelenti, hogy ösztönöznünk kell továbbra is a tagállamokat, hogy tovább lépjenek ezen a területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A legkevésbé fejlett országok támogatása csökkenőben van, csökken a lelkesedés, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy ez ne folytatódjon ez a tendencia. Most a kollégáknak adom meg a szót, nagyon sokan kértek szót, ezután pedig még időt adok az előadóinknak a válaszadásra. Celler Görenz Hautala, kívánom még más hozzászólni? Sargentini asszony. Maximum két percben kap minden kolléga szót. Nagyon szigorúnak kell lenni most az idő korlátok miatt. Celler úr parancsoljon. Jaj, Teller úr is. Nem, először Tereza Jiménez kapszót parancsol. Linda, eh, eh, muy rápidamente. Én egészen rövid leszek. Egy kérdésem lenne. Említette, hogy a menekültek megsegítésére fordított eszközökkel mi a helyzet. És ezért is érdekelne, hogy egészen konkrétan kik kapják ezeket a forrásokat. Tehát egy példát szeretnék hallani például, mert nemrég voltunk Libanonban egy látogatáson, ahogy már utaltam is rá, ahol ö, több ö, menekültábor is volt, amik hát eléggé kicsik voltak gyakran, és tíz 10 konténerből álltak, általában ilyen 20-30 családot tudtak ezek a konténerek befogadni, és az egyetlen, amit mindenütt látunk, az az UNHCR-nek a logója volt, ami mindenütt látszott, és sehol sem jelent meg az EU-nak a jelenléte láthatóan, tehát Libanonban, akikkel beszéltünk, az ezzel foglalkozó szakemberekkel senki sem emelte ki, hogy európai támogatást is kapnának, és ezért is szeretném ezt a kérdést feltenni ezzel összefüggésben, hogyha ilyen nagy összegű hozzájárulást juttat az EU, akkor ez a pénz, ez hogyan oszlik meg, hova kerül, kihez kerül, tehát hogy hallunk-e valamit erről utána, vagy miért nem hallunk erről utána semmi többet? Tehát kihez kerül a kormányokhoz, az NGO-khoz, vagy máshova? Kihez konkrétan? Ezen az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy hogy ez az egyetlen segítség, amit az EU nyújt a menekült politikában, vagy vannak-e még más segítségformák is? Ez érdekelne. Anna Litznek is megadjuk a szót. Köszönöm szépen a beszámolójukat. Én is a Donorország menekült költségeire térnék ki. Egy gyors kérdésem lenne. Hogyan lehetséges, hogy az ezzel kapcsolatos változásokat elfogadták? Ez óriási kihívást jelent a jövőben is, és szerintem ez nem a fejlesztés témájához tartozik. Érdemes lenne ezért megváltoztatni ezt a részt és tárgyalni a tagállamokkal. Görenc képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nyolcadik cikk a Lisszaboni szerződésben azt mondja ki, hogy a nemzeti tagállamok nemzeti politikája, illetve az EU fejlesztési politikája kölcsönösen megerősítik egymást, valamint kiegészítik egymást. És a szegénység eltörlése ennek a politikának a fő célja. Plusz az Európai Unió és tagállamai tiszteletben tartják, tiszteletben tartják, és figyelembe veszik azokat a célokat, amelyeket a nemzetközi megállapodások keretein belül vállalnak, vagy a nemzetközi szervezetek felé vállalnak, például az ENSZ felé. Ez tehát az egyetlen leírt kötelezettségvállalás, ez számosítható csak, a 0,2% a GDP, GNI 0,2%-a felől való növekedés a cél, de ez a cél nem tűnik működőképesnek. Hogyha a módszert nem tudjuk megváltoztatni, akkor 2030-ban is ugyanezt a következtetést vonhatjuk le, nem működik a dolog. Köszönöm az OECD-nek és a bizottságnak, hogy számokat hoztak, de ez az értékelés, az egy ex post értékelés, és engem a jövő érdekel ebben a témában. Mit kell tenni, hogy a célokat elérjük 2030-ig? Eddig ugyanis nem sikerült mindent megtennünk ennek érdekében hanem csak futunk az események után. Például egy újságíró, aki jól ö, végzi a témával kapcsolatban van a, a munkáját, vagy egy tanuló, egy diák, aki a fejlesztési politikát vizsgálja, csak ezt tudja megállapítani, csak azt tudja megállapítani, hogy először is nagyon késlekedve kapjuk meg a számokat, másodszorban a jövőre vonatkozóan nincs semmink, csak néhány kötelezettségvállalás, de nem pontos kötelezettségvállalások. Azok, akik információkat kapnak, szét vannak szóródva a világszerte. Az OECD-hez szépen bevonulnak a tagállamok, és megmondják a számaikat. De hát azt látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a jövőre is tesznek kötelezettségvállalásokat. Ez jó, de ezeket a számokat miért nem kommunikálják például az Európai Parlament felé a tagállamok? Miért csak az OECD-nek mondják ezt el, vagy a, ott vannak az Ausztrál, Japán, USA beli nagykövetek, ezek el, akár el is mondják a számokat, de az európai tagállamok nem. Pedig mi az Európai Unió intézménye vagyunk, és van jogunk hogy nyomon kövessük ezt a szakpolitikát, és jogunk van ahhoz is, hogy megpróbáljunk politikai impulzust adni neki. Szerintem ez a módszer kudarcot vallott, mert csak az ex post aspektust veszi figyelembe, és nem teszi lehetővé, hogy a jövőre tervezzünk. Tehát vagy költségvetési realitásba fordítjuk le a, költ, a vállalásokat, ez lenne működőképes, de közben azt látjuk, hogy például az Európai Bizottságnak a pénzügyminiszterek minden évben be kéne, hogy nyújtsanak valamilyen számokat, ezt nem teszik meg. Miért nincsenek fejlesztési politikára elkötelezett összegek a következő pénzügyi évekre vonatkozólag? Az Európai Uniós szinten ez nem történik meg. Az OECD is azt mondta, hogy nem egyforma mértékben vállalnak például hozzájárulás növelést, vagy GNI arányos hozzájárulást a tagállamok. Ennek rendkívül fontos politikai jelentősége van. Az Európai Unió továbbra is az elsődleges donor marad az Brexit után is, a 18 milliárd, amit az Egyesült Királyság jelen pillanatban fejlesztési politikára szán, ezt kompenzálja-e a többi tagállam? Hogyha megnézzük a jelenlegi ismert számokat, akkor arra következtetésre juthatunk, hogyha összes tagállam kész lenne a kötelezettségvállalásait betartani, amit megtett az Addis Abebai delegáció elutazása előtt, akkor néhány év alatt tudnánk kompenzálni azt az összeget, amitől megfosztjuk magunkat azáltal, hogy, a nagy, hogy Nagy-Britannia kilép az EU-ból. Persze, hogyha nem sikerül világosnak lennünk és őszintének ebben, akkor gyakorlatilag a politikai felelősségünk mellett megyünk el. Hogyha csak utólag futunk az események után, akkor egyáltalán azt sem értem, miért vesztegetjük az időnket ennek a témának a megtárgyalásába. Köszönöm a Heidi Hauta kapszót, köszönöm szépen, köszönöm a prezentációkat is. És miközben látjuk azt, hogy 2016 egy olyan év volt, amikor az EU és tagállami ODA hozzájárulások magasabbak voltak, mint valaha, nagyon elinflálták ezeket az összegeket a belföldi költségek, amiket a menekültekre szántunk, például Németországban. Németország a 0,7%-os GNI célt elérte, de a hivatalos ODA több mint egy ötöde a menekültek befogadásának költségeire ment el. Úgyhogy a menekült költségek persze üdvözlendőek, de mint kon- hogyha annyira konzervatív leszek, mint ön, Sute úr, na, legyünk nagyon konzervatívak és szigorúak. Ezzel kapcsolatban a bizottsághoz intéznék egy kérdést, ami már nagyon régóta zavarba jelt engem. Az oecd dak egy olyan testület, amelyben az EU teljes jogú tag. Ugyanakkor a munkacsoportjaiban is teljes jogú tagok vagyunk, például a statisztikával foglalkozó munkacsoportban, valamint most az OECD-dak alelnöke is az EU. Mi az EU szakpolitikai és javaslatos álláspontja ezen május 10-i, bocsánat, javítja magát az a július 10-i üléssel kapcsolatban, amikor a menekült költségek eh, kapcsolatos pontosítást ennek a világosabb átételét próbáljuk meg elérni. És mi lesz az Európai Parlamentnek a szerepe ebben? vagy esetleg a szakbizottságunknak. A másik, aggódunk amellett, amiatt, hogy így inflálódnak a számok, ahogy ezt hallottuk. Azt is hallottuk, hogy a legkérdésbé felett országok aránya, arányos támogatása csökken, Afrika kevesebbet kap, mint a múltban. És ez nem racionális, hogyha megnézzük azt, hogy milyen kihívások állnak a fejlesztés előtt. most, hogy nem sokára lesz az a e- fejlesztésre egy új európai konszenzus, és ez nem a 0,7%-os kötelezettségvállalást fogja megerősíteni, ezért nagyon sok frakció a házon belül tartózkodni fog, mert szerintünk ez a konszenzus csak néhányaknak felel meg. És még egy dolog, nem szabad, hogy a fejlesztési együttműködés olyan helyzetbe jusson, hogy mindig az úgynevezett migrációs gyökér problémákat kezeljük. Az OECD mit fog ezzel az új tendenciával kapcsolatban tenni, hogy minden második eszköz most ezen célral van felpántlikázva? Köszönöm. Celler úr kapszol. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy olyan szép mondás, hogy csak abban a statisztikában bízol, amit te magad hamisítottál. És éppen ezért talán ezekkel a számokkal nehezen tudunk konkrétan valamit kezdeni, amíg nem tudjuk, hogy milyen konkrét tartalmak rejlenek mögötte. Tehát a fejlesztési együttműködés az különböző fejlesztési, technikai, személyzeti szolgáltásokat, lehetnek kölcsönök mögött, és egyéb más dolgok. Tehát egy nagyon színes csokor lehet itt e mögött, amit így eléggé nehéz egy, így egy ilyen százalékos számban kifejezni illetve megérteni. És uh, itt viszont azért jelentés forrásokat fordítunk erre a célra, amit ön bemutatott neken, nekünk, és nagyon sok ilyen államról volt szó, ahol felteszem a kérdés, hogy mit értünk el egyáltalán, illetve mit lehet elérni ezekben az államokban, főleg a politikai viszonyok figyelembe vételével az adott országokban, illetve más keret feltételek között, tehát hogy esetleg a szavannákban és a sivatagok homokjában elég sok pénz elfolyik, így elszivároghat véleményem szerint. És tehát, hogy például Németország is az egyik ében amit juttat, tehát hadd utaljak arra, hogy Németország több mint 30 milliárd közpénzt juttatott a különböző menekültek elszállásolásába és különböző nekik nyújtott szolgáltatására. Tehát ez több pénz, mint amennyivel sok állam akár állami büdzséként rendelkezik. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez mégiscsak méltánylást ér. Ja, herzlichen hát Dank. Maria Harmog. Igen, köszönöm szépen, és két rövid megjegyzésem van, illetve egy kérdésem. Az egyik, hogy az új ODR számok alapján, illetve a rövid jelentés alapján, amit a bizottság kiegészített az ODR számokkal együtt, egyébként nyilvánosságra is kerültek a számok. Tehát ebben a jelentésben az kerül bemutatásra, hogy az EU a különböző ígéretei és elkötelezettségei keretében mi minden teljesített és tett, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogy ez a rövid jelentés, ez megjelent, és, de azt gondolom, hogy ez azért az Accountability Report for Finance and Development jelentés nem helyettesíti, tehát ez egy teljesen átfogó jelentés, és viszont ez az átfogó jelentés már nem áll rendelkezésünkre, és ezért mi azért szeretnénk itt az Európai Parlamentben azért világosan látni azt illetően, hogy hol áll az Európai Unió az eladósodottság, a klímafinanszírozás és egyéb más területeken. Tehát én azért nagyon remélem, hogy az új konszenzusban az szerepel, hogy ismét ez a jelentés megjelenésre kerül. Remélem, hogy a jelentéstevők legalább olyan terjedelmes jelentést fognak készíteni, mint a korábbiakban. Egy másik megjegyzésem, hogy a bizottság részéről hallottam, és szerettem volna beszámolni arról, hogy az Európai Unió szerepével a Dákon belül foglalkoztunk a Fejlesztési Bizottságban, és eh, én, ahol eh, a DAC-ban egyébként én helyettes elnökként működök közre, és eh, néhány kérdést is állít, fel fogunk tenni a bizottságnak, egy csokor kérdést, és már előre örülünk a válaszoknak ezt szerettem volna elmondani, és még van egy kérdésem, mégpedig, hogyha a jövőbe pillantunk, a peer review-kat megnézzük, akkor idén ismét peer review fog készülni, és fel szeretném tenni a kérdést, hogy mikor és milyen formában várnak itt a parlamentben a mi bizottságunktól, szakbizottságunktól inputot ebbe a jelentésbe. Illetve még engedjenek meg még egy megjegyzést. Feltűnt az is, hogy ahol az ODN források folynak, ott szinte az adósság enyhítés már egyáltalán nem játszik szerepet, holott a 2000-es évek elején egyébként erről volt szó, és ez érdekel, hogy ez miért van így. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem ezt az egész eltekintést és a részletes adatokat, de talán még világosabban összefoglalhatta volna. Hogyha jól értem ugyanis, akkor az örvendetes, hogy az ODA növekedé, ráfordítások növekedtek, de azt látjuk, hogy EU-s, illetve dagbeli országok nagy részt inkább a menekültekre költ. Nálunk Hollandiában 23 százalék, volt ez 15 2016-ban ez a mérték. Vagyis ezt beföldön költjük el a menekültekre, és a közepes jövedelmű országok, mint például Szíria szomszédai, akik eh, befogadják a menekült, a menekülteket, és így az EDC-k csökkennek. Erre rá is kell mutatnunk, és ki is kell mondanunk, hogy az ODA-t elvonjuk Afrikától, és a Szíria környéki országokhoz csatornázzuk el. Nyilván ennek meg kell történnie, de az fekete-afrikai országok felől átcsoportosítjuk a pénzeket északabbra, amelyek a migrációs útvonalon találhatók, ezt látjuk az ECDPM jelentésből is, hogy a Fekete Afrika számára nyújtott segélyek csökkennek, és a Magreb és Sahel felé irányuló segélyek növekednek a migráció kapcsán. Ezt ki kell mondani világosan. Ebből következik a kérdésem. Mit akarunk az OECD-dakban eh, tisztázni? Hiszen ön beszél ezekről a tisztázásokról, vagyis hogy az OECD-ben a szabályok idejét múltak, ezeket aktualizálni kell. Hogyan akarjuk ezt aktualizálni? ez az aktualizált szabálysor te, lehetővé tenni ezt a fajta elszámolást, vagy korlátozná? Én inkább ezt szeretném. Végül is mire számíthatunk? És az Európai Bizottsághoz is intézem ezt a kérdést, építve arra, amit Heidi Hautala, illetve Maria kollégám kérdezett, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a kérdésekről a táblázattal kapcsolatosan. Februárban a bizottság a migrációs specifikus DAC-kal kapcsolatosan közétett adatokat. Szerintem nagyon fontos, hogy a célzott migrációs célú DAC-ot nevesítsük, hiszen az Európai Bizottság mandátumáról el kell kezdenünk beszélni a DAC tárgyalások kapcsán. Én nagyon komolyan agasztónak tartom ezt a helyzetet. Ami pedig az OECD képviselőjét illeti, ön szeretném kérni, hogy mi az ön céljú, mi az önök célja a migrációs célú költések tekintetében a DAKON belül. Holnap az Afrika stratégiáról fogunk beszélni, hiszen a bizottság egy új stratégiát tett közzé. Ezek is olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, vagyis hogy mit teszünk le az asztalra ezért majd visszajelzést kapunk a május 19-e ülésről, a miniszterek részéről. Ezek nagyon konkrét kérdések, és talán megemlíteném azt is, hogy sokan szerették volna tudni, hogy a bizottság mandátumának átláthatósága hogyan alakul az OECD tekintetében, miért nem hallunk erről többet a parlamentben. Süce úr szeretne először beszélni? nem, a kolléganőnek adom meg a szót. Um, thank you very much. Um, Köszönöm szépen. In terms of the, the, the review on the, on the work that is being ami pedig az e- áttekintést illeti, vagyis a menekültekkel kapcsolatos adományozói költség. Mi erről nem teszünk jelentést, mert nálunk ilyen nincsen, de a DAK munkáját támogatjuk, vagyis a cél az, hogy egyértelműen lássuk, hogy mi az, ami jogosult költés, beszámítható költés. Nagyon fontos, hogy átlátható és összehasonlíthatóak legyenek, és pontosan meghatározottak legyenek a statisztikák. Támogatjuk ezt a folyamatot. Nagyon fontos a tisztellátás, hogy mi a dac van elszámolható ebben a tekintetben. Az összehasonlíthatóságot és az átláthatóságot elő kell segítenünk. És persze jó egyensúlyra van szükség, hiszen a DAC-nak eh, a menekültügyi költségeken túlmenően is növekednie kell. Nagyon fontos, hogy a célországokat támogassuk, a bizottság számára ez nagyon lényeges és a tagállamokkal is szövetségben vagyunk ennek érdekében. Folytatjuk ezt a munkát, és az előrejelzéseket is ösztönözzük. Azért is fontos ez, hogy a célokat elérjük, és azért is, mert ez a partner országaink számára és előreláthatóságra van szükség, hogy mire számíthatnak, hogy ezt aztán a menedzsmentjükbe be tudják építeni, ezt tehát támogatjuk de továbbra is tény, hogy a tagállamok felelősek ezekért a döntésekért, és mindez azon múlik, hogy a költségvetési döntéseket hogyan hozzák meg, és ennek függvénye, hogy mit tudunk tenni ezen a területen. Köszönöm szépen! Az Európai Bizottsággal is foglalkoznunk kell ebben az összefüggésben hiszen a szerződés kötelezi az Európai Uniót, hogy az ENSZ felé teljesítse kötelezettségvállalásait. A kérdés az, hogy a bizottság aktívan ösztönzi az országokat az oda tervezésére, a számok visszajelzésére. Talán önöknél vagy a bizottság más területein utána kérdezhetnénk ezeknek az adatoknak. Ezután sütte úrnak adom meg a szót. Talán még egy fontos gondolat az elszámoltathatósági jelentéssel és a nyomonkövetéssel kapcsolatosan. Ez nagyon hasznos eszköz, hogy a kötelezettségvállalásoknak a teljesülését ellenőrizzük. Ebben az összefüggésben, mint önök is tudják, a jelentéstételi rendszerünket felülvizsgálatnak vettettük alá, hogy ez releváns legyen a 2030-as napi rend és az Addis Abeba cselekvési terv összefüggésében még nem adtunk ki idén jelentést, mert ez nem felelt meg az új nemzeti kötelezettségvállalásoknak, és most mindenünk megvan, amire szükség van a kontextus és a keretek tekintetében, és most vesszük ezt, ezt át a mi jelentéstételi rendszerünkbe. Egy egyszerűsítési gyakorlatról van szó, hiszen nagyon fontos, hogy meglegyenek az adataink, de az is fontos, hogy ezeket az átfedéseket kiküszöböljük, és ezt a jelentést tehát újra szeretnénk kezdeni az új kerettel, biztosítva, hogy ugyanaz lesz a hatály, és az is fontos, hogy a hatály ne szűköljön, hanem egyszerűen relevánsabb legyen az új kontextusban. Süter úrnak szeretném megadni a szót, és utána szólhatnak a kollégák. Igen, de utána nekem a Júri Bizottságba át kell mennem egy másik jelentés kapcsán. Nem hallottam, hogy megválaszolta volna azokat a kérdéseket, amelyeket, amelyek arra vonatkoztak, hogy az Európai Bizottság hogyan viszonyul a kritérium tisztázásához. Kérem, hogy erre adjon magyarázatot illetve az Európai Bizottság szolgálatai javaslatot tettek a migrációs specifikus DAC-ra vonatkozólag a, a február 28-i statisztikai munka csoport ülésén szeretnénk ezt az állásfoglalást megtudni, vagy megkapni. Ha Hautal asszonynak ugyanis távoznia kell. Kérem, hogy erre reagáljon. Önre tartozik ez a kérdés? Igen. Folytathatjuk majd a tématárgyalását. Igen. Ez fontos kérdés. Ez a kód, ennek az elképzelése az, hogy nem a kódról kérdezték, hanem a, nem a, nem a technikai részről vagyis hogy a bizottság hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez. Végzete valami munkát a bizottság ezzel kapcsolatosan? Valóban, mondja az elnök asszony egy mikrofonon kívül elhangzott megjegyzése, valóban. A kérdés, hogy az EU hogyan készíti elő az álláspontját a tárgyalásokra. Merro asszony, tehát ezt kérdezem, hogy az ön asztalára tartozik -e ez, hogyha nem, akkor meg kell találnunk azt, aki illetékes. Nem eh, teljes mértékben. Okay. Well, I think we will, that's something we will take up. I will... Jó, akkor ezzel majd foglalkozni fogunk, és majd meglátjuk, hogy hogyan működik mindez. Most Süter úrnak megadom a szót, ami a migrációs eh, kódot illeti. Ez a, egy technikai gyakorlat számunkra, amikor a tagok különböző kódokat javasolnak, amelyeket a titkárság és a tagállamok használnak. A bizottság ezt a migrációs kódot javasolta. Amikor That is going to take place uh, mid of June, so in the third week of Június harmadik, hetedik, harmadik hetében fogunk erről egyeztetni, hogy az Európai Bizottság milyen munkát végzett ezzel kapcsolatosan, én erről nem tudok, de ez egy folyamatban lévő eljárás. Litz úr kérdése már 35 éve jelen van, már az 80-as évek elejétől ez a tényező, hogy milyennek az oka, megoszlanak a vélemények a humanitárius, a fejlesztési, illetve a biztonsági szempontok alapján. Világosá válik, hogy ennek fejlesztési szempontúnak kell lennie, és a humanitárius aspektushoz is kapcsolódnia kell. Tehát ez mindig az oda része lesz, de pontosítani kell ezt, és korlátozni kell mint említettem, majd így a számok is csökkenni fognak. És volt kérdés arról, hogy milyen szabályokról beszélünk. Én az alapvető szabályokról beszéltem az ODA elszámolásában. A munkacsoport másik fele a szakpolitikai implikációkkal foglalkozik, a menekült válság szakpolitikai kihatásaival, illetve hogy az fejlesztési segély hogyan lehet hatékonyabb, ez a munkának a második része. Ez is halad, a munkacsoportnak ez év vége a határideje. Nem én vagyok ennek a munkának a vezetője, hanem az OECD DAC részéről valaki más, talán érdemes volna őt is meghallgatni. Minden esetre folyamatban van ez a munka. Azt mondta az úriember, hogy a rendszer eh, kudarcot vallott, és a múltba tekintünk, nem a jövőbe. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság tényleg nagyon fontos. A munkamódszerünknek a része arra is vonatkozik, hogy a jövőt is eh, tekintsük, tehát azért eh, rá kell látnunk valahogyan, hogy a következő két-három évben hogyan alakulnak a dolgok, az, hogy 2030-ban uh, a 07 uh, százalékot el tudjuk érni, ezt nem tudom előre megmondani. A kollégáim visszajelzéséből arra következtetek, hogy uh, a tagállamoknak sem igazán van feltétlenül egységes stratégiájuk arra, hogy 2030-ig hogyan tudják növelni az ODA-t amikor a fővárosokban részletes elemzést végeznek a kollégáim, akkor nem feltétlenül találkoznak erre vonatkozó adatokkal. Az is elhangzott Zeller úr részéről, hogy eltűnik az ODA, az a segélyek hatékonyságával kapcsolatosan sok kutató munka zajlik, az átláthatóságra törekszünk természetesen, az döntéshozók, a civil társadalom ezt mind vizsgálat alá vonhatja, vagyis azt, hogy ki mennyit költ, milyen országban, milyen ágazatokban, ezek az adatok rendelkezésre állnak, és ez mondja annak, hogy a globális délen a adományozást fogadó országok elszámoljanak az összegekkel, és a mérési keretnek része, hogy ezt a funkciót bizonyítani tudjuk, és ami az adósságok elengedését illeti 2016-ig, azt látjuk, hogy fluktuáció mutatkozik abban, hogy mely ország kap elengedést. Kuba és Spanyolország voltak az kedvezményezettek 2016-ban, vagyis Spanyolország Kubának engedett el jelentős adósságokat, és az társértékelésről is volt kérdés az EU-n belül. Ezt egy kollégám kezeli ezt a kérdést, majd át fogom neki adni ezt a kérdést, és nagyjából ennyit tudok elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Majd beszélünk arról, hogy a bizottság uh, hogyan kezeli ezt a kérdést, és megkeressük, hogy ki az illetékes, és majd visszatérünk egy következő ülésen a bizottság elé. Sál. Euh, Igen, köszönöm szépen a két vendégünknek, hogy eljöttek, de szeretnénk világos lenni, mert úgy nézem, hogy félreértettek. A metódus hiányzik. 50 éve ígérgetjük, hogy 0,7%-ot fogunk a GNI arányosan az ODR-ra költeni, de 50 éve nem sikerül. Ez tehát kudarc. Azt kérdezem, hogy az Európai Bizottságnak vannak-e olyan eszköze, amelyel falhoz állítja a tagállamokat, és megkéri őket, rákényszeríti őket, hogy kommunikálják felénk, vagy önök felé a számokat konkrétan és a költségvetésben is láthatók legyenek, illetve a tagállamok hivatalos lapjaiban. Ami hiányzik, az az előreláthatóság a perspektívákról, a jövőről egy szót nem ejtünk. A tagállamok nem mondanak semmit arról, hogy a jövőben hogyan kívánják a kötelezettségvállalásaikat tiszteletben tartani. Évek, évek és évek óta ez történik, semmi reakció nem érkezik, pedig mindig kérjük őket, hogy legyenek világosabbak. Így nem lehet európai konszenzusra jutni a fejlesztésről. Ez egy komédia. Ezt a komédiát most már végre abba kéne hagyni, és végre vállalniuk kéne a tagállamoknak a felelősséget, világosan kommunikálniuk kéne a számokat, a költségvetési számaikat a bizottság felé. Októberben például a költségvetési tervüket benyújtják a bizottsághoz a következő évre, az Európai Bizottság például a 2018-as költségvetési jelentés tételbe egy új rubrikát betehetne, például az ODA kötelezettségvállalásokról. Miért nem lehetne erre kötelezni a tagállamokat, hogy egy ilyen al fejezet, egy al címsor megjelenjen a, akár a három elmúlt pénzügyi évre is, mert így tudjuk értékelni azt, hogy hogyan változtak a kötelezettségvállalási összegek a tagállamok esetében. Tehát például az utolsó három a, a, a, pénzügyi évre is ezt elő kéne írni, hogyha ezt az euróövezeten belül sem tudjuk elérni. Hát ez egy olyan minimális dolog lenne. Akkor hogyan akarjuk, hogy az Európai Unió hatékony legyen és hiteles legyen? Ezt a kollektív hazudozást végre abba kéne hagyni. Azt várom, hogy az Európai Bizottság ezt a kívánságot ö, a mi szakbizottságunknak ezt a kívánságát a biztosnak jutassa el, hogy most lépjenek már végre. Nem akarjuk hagyni továbbra, és éveken és éveken keresztül azt, hogy majd eljussunk 2030-ba, és akkor előről kezdhetjük az egészet, és ugyanazt a követ, köz, kötelezettségvállást megtegyük, amit 50 évvel ezelőtt, és ugyanúgy ne érjük el, mint addig se. Elnök, kedves kollégák, látják, hogy Szeretnénk többet tudni arról, hogy az Európai Bizottság, az OECD hogyan dolgoznak, hogyan működnek együtt. Látják, hogy milyen szorosan nyomon követjük ezt a kérdéskört, és a biztos felé is továbbítandó kéréseket kaptak. Köszönjük szépen a két vendégnek a nagyon informatív részvételt az ülésünkön. Folytatjuk az együttműködést. Köszönöm még egyszer. Okay, colleagues, we have, we're running behind time now, and I do want to... Kollégák, kicsit lemaradtunk, úgyhogy gyorsan szavaznunk kell, és a szavazásig még van egy napirendi pontunk, a hetes, stabilitás és béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozása címmel. Az AFED szakbizottság felé fogalmazunk meg egy véleményt, ők az illetékesek. Egy rendelet módosításáról van szó, ami a stabilitás és béke elősegítését szolgáló eszköz hozza létre. Ez az ügy sem ellentmondásoktól mentes, 75 módosító érkezett hozzá. Azonnal meg is adom a szót Pavó Varinen jelentéstevőnek, hogy Elma elárulja, hogy hol áll a munka és mi a következő lépés. Köszönöm, elnök asszony! Természetesen ez a javaslat bizonyos mértékben ellentmondásos, de a DEVE szakbizottság szempontjából úgy tűnik, hogy sikerült közös megközelítésre jutnunk e rendelet tervezettel kapcsolatban. Persze számunkra rendkívül fontos az, hogy a DCI finanszírozást hogyan fogjuk felhasználni a fejlesztési együttműködési eszköz finanszírozásának a nyomon követhetősége is rendkívül fontos számunkra. A véleménytervezetemben megpróbáltam azt az aggályunkat kifejteni, hogy egy kiegészítéssel éltem a kapacitásépítési fellépítések, fellépéseket az ODA kritériumok, az OECD-dak által meghatározott kritériumok alapján fogjuk megállapítani. A kapacitásépítés persze azt jelenti, hogy a katonai szereplők, a haderő kapacitás építéséhez járunk hozzá az érintett országokban. Hangsúlyoznom kell azt, hogy ez a megfogalmazás korlátozza azt a feltételt, ami a kapacitásépítésre vonatkozik más célokkal kapcsolatban. A finanszírozási forrásokat azon esetekben fel lehet használni a nem a DAC-nak megfelelő előírások alapján is, de amikor a katonaságról van szó, akkor a DAC szabályt mindenképpen követni kell. Van egy másik lehetőség, amit az SND frakció javasolt, mégpedig az, hogy a DCI, azaz a fejlesztési együttműködési eszköz finanszírozását azt teljes mértékben hagyjuk ki. Én nekem két okból jobban tetszik a saját javaslatom. Először is úgy gondolom, hogy a CFSP és a közös biztonság és külpolitika és a fejlesztési politika összefogása pozitív eredményekhez vezet, tehát hogy ennek látom az előnyeit. Másodszorban így több pénz áll rendelkezésre ezen eszköz számára, de azt is el tudom foglalkozni, fogadni, amit az SND javasolt. Csak hát, ha lehet, akkor jobban tetszik a saját megoldásom. Az AFET árnyék előadóka volt egy ülésünk, nagyon aggódtam emiatt a találkozó miatt, mivel tudtuk, hogy kollégánk, Danzsan úr, egy olyan jelentés tervezetet fogalmazott meg az AFET számára, amelyben óriási módosítások szerepeltek és ezek elfogadhatatlanná tették volna az eredményt sok tekintetben számunkra. Ezen az ülésen Dungeon azonban feladta a fő javaslatait, már nem akarja azt, hogy a kivételes körülményeket speciális körülmények megfogalmazással helyettesítsük, továbbra sem, már nem javasolja azt, hogy az A és B a bekezdésekben az and szó helyett or, azaz vagy szót használjunk az és helyett. Tehát a fő javaslataiból engedett. Két alternatívát megvitattunk, hogy a DEVE szakbizottság aggájait hogyan lehetne eloszlatni. Azt mondta, hogy az SND javaslatát megfontolásra méltónak tartják, és azt mondta, hogy egyébként az én javaslatomat is hajlandó megfontolni. Nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de minden esetre rugalmasnak és konstruktívnak mutatkozott, és ezért úgy gondolom, hogy megoldásra tudunk majd jutni, ami számunkra is kielégítő lesz. Holnap is lesz egy árnyék eh, jelő, előadói ülés, a DEVE árnyék előadók fognak találkozni, ahol ezt a két alternatívát fogjuk majd megvitatni. Volt tehát előrelépés, mondja az elnök asszony, a szakbizottságunk álláspontja felé az elmúlt szakbizottsággyűlés óta nagyszerű. Venti úr, Ponga úr nevében fog hozzászólni. Igen, Ponga úr nevében, aki az árnyék előadó, szeretnék néhány megjegyzést tenni. Teljes mértékben támogatjuk az Európai Bizottság javaslatát, konkrét fellépésre van szükség, hogy a kapacitásépítést javítsuk a fejlődő országokban. A szakbizottságban is hangsúlyoztuk azt, hogy a biztonság és a fejlesztés kulcsfontosságú és jobban összehangolt lépésekre van szükség, hogy hatékonyabbak legyünk a fejlesztés területén, és a millennium fejlesztési célokat, fenntartató fejlesztési célokat el tudjuk érni. Ezért rugalmas és hasznos eszközre van szükség. Az új feltételek hozzáadását tehát ellenezzük, és azt gondoljuk, hogy nem reális, a teljes mértékű daknak való megfelelést előírni ezen eszköz esetében, akkor, amikor a stabilitás és béke elősegítését szolgáló eszköz, az az ICSP eredetileg nem kellett, hogy megfeleljen ezeknek a DAC kritériumoknak. A DCI pénzeket nem szabad átcsoportosítani ebbe az eszközbe. Köszönöm. Köszönöm, Annie Leeds következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, hogy erről feszítést tett a frakciók közötti egyeztetésre, és hogy az AFET szakbizottsággal is egyeztessen. Fontos nagyon, hogy ennyire rugalmas. Nagyon világosan azt szeretném mondani, hogy örülök neki, hogy a néppárt támogatja a kezdeményezésemet, mely szerint a DCI-nek semmi köze ehhez az eszközhöz. Ez teljesen siklatna az egész dolgot. A fejlesztési együttműködés kivétel, DCI kivételével ezt a, az eszközt egy pozitív listára építhetnénk, ami azon gondolatokat tartalmazza, amiket tudnánk támogatni ezzel az eszközzel. A parlamentnek lépnie kéne, például az afrikai alap esetében nem sokat tettünk, de most aktív státuszba kéne lépnünk, és a parlamentnek világosá kéne tenni, hogy miért állunk ki, mit akarunk támogatni, és akkor a bizottság ezt az eszközt arra tudná használni, amit mi szeretnénk. Továbbra is támogatom ezt a javaslatot, hogy a DC-t vegyük ki ebből a költségvetésből, Nagyon sok civil szervezet, nem kormányzati szervezet Európa szerte eljutott hozzám, és a civil társadalom számára is fontos, hogy világosan elhatároljuk a különböző eszközöket, és ne keverjük őket össze. Elnök, köszönöm. Holbu képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, Linda és mivel Hidin most már nem lehet itt körünkben, ezért a zöldek nevében szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon köszönöm a jelentéstövőnek a jelentést, és véleményünk szerint a bizottság itt Pandora szelencéjét nyitotta ki, ugyanis itt egy olyan javaslatot tesz le elénk, ami egy stabilitási eszközt, ami eddig válságprevencióra szolgált, illetve különböző civil konfliktusok megoldására szolgált, ezt kellene most kibővíteni, ami katonai kapacitások külső oldalmokban is beavatkozhatna. Ez a 209-es cikkre alapozza mindezt, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag odaérkeztünk most el, amit sok tagállam, illetve a külső Action Service is már el akart érni. Egészen addig kommunikálták ezt, és gyakorlatilag folyamatosan tűz alá, kommunikatív tűz alá vettek bennünket, amíg eljutottunk odáig, hogy a biztonsági politika terén eljutottunk odáig, hogy már eljutottunk oda, hogy az EU bűcséből már katonai beavatkozásokat is finanszírozni fogunk tudni. Tehát hadd hangsúlyozom ki azt, hogy ez egy azért törvényi oldalon nagyon ingatag lábakon áll, mert hiszen a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak is azért nagyon kétséges véleménye volt ezzel kapcsolatban, és világosan ki is fejezte ezt a fajta bizonytalan véleményét. Ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy három pontra utaljak. A szerződés 51-es cikke megtiltja azt, hogy katonai és védelmi e, területen az EU háztartásból finanszírozzunk meg lépéseket. A 40-es cikkben pedig egész világosan le van szögezve, hogy a közös külpolitika és biztonsági politika nem történet más szakpolitikák kárára, és ez is egy teljesen világosan kinyilvánított cél. Ezen kívül pedig az Európai Bíróságnak is egész világos ítéletei vannak azt illetően, hogy bizonyos szerződés cikke alapján megadott az a keret, amilyen politikát ezen a téren folytathatunk. Mert hiszen akkor gyakorlatilag most agrárpénzeket is terrorizmus elleni harcra folytathatnánk. Tehát itt jelen pillanatban úgy tűnünk, mintha fejlesztéspolitikai célokra támaszkodnánk, holott itt tulajdonképpen biztonságpolitikai kérdéseket kezelünk le. Tehát azért meglepő számunkra az, hogy a fejlesztéspolitikát, és főként a forrásokat a fejlesztéspolitikára olyan dolgokra próbálják meg felhasználni, hogy más szakpolitikákat finanszírozzanak ezekkel, és a tagállamok és az külső szolgálat, szakszolgálat is gyakorlatilag ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kellene, hogy kezeljék. Tehát hadd tisztázzak itt egy dolgot. Itt nem azt szeretnénk elérni, hogy a biztonsági kérdéseket ne kezeljük fontos kérdésekként. Nem erről van szó. Itt nem arról van szó, hogy mi nem szeretnénk a biztonságpolitika és a fejlesztési politika közötti interfész helyekkel kapcsolódási pontokat látni. Nem erről van szó, vannak ilyenek, hanem pontosan arról van itt szó csupán, hogy ne keverjük, kavarjuk a finanszírozási forrásokat. Tehát, hogyha fejlődéspolitikai forrásokról van szó, akkor azt arra adjuk ki, és a biztonságpolitikai pénzügyi forrásokat pedig használjuk arra, amire szólnak, és nekünk pontosan ez a szándékunk, tehát a, ne keverjük a dolgokat a finanszírozásban, hanem válaszuk el a dolgokat tisztán. És a védelmi politikai ipar természetesen a befolyását folyamatosan próbálja érvényesíteni, az AFED-ben világosan láthattuk, hogy ez hogyan történik, és azért hadd utaljak arra még egyszer, hogy a biztonságpolitika amit mi egyébként, mint zöldek üdvözlünk. Tehát nem erről van szó, de nem mehet a kárára az iskola finanszírozásnak a különböző fejlődő országok támogatására fordítandó források kárára. Tehát egészen máshogy merülnek fel ezek a kérdések. Például, hogy kit támogatunk mi egyáltalán Afrikában. Világosan látni kell azt, hogy a biztonsági szervek, ott nem rendelkeznek olyan jellegű hagyományokkal, hogy, ez, hogy a demokrácia védelmében felépjenek, mint biztonsági védelmében működő szervezetek. Tehát nekünk először abban az irányban kell tennünk, hogy ez a biztonságpolitika egyáltalán olyan értelemben kerüljön kifejtésre, ahogy ezt mi értjük itt Európában, és ezért ezekben az országokban méltányos parlamenti ellenőrzés alá kell helyezni ezeket a forrásokat, és én nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy a bizottság ezeken a területeken egyszerűen túllép, és úgy érzi, mintha nem is őt szólították volna meg, amikor ezekről a dolgokról beszélünk. Tehát támogatjuk a jelentéstevő jelentését, azonban az OECD DAC irányelvével összhangban kell, hogy történjenek ezek a források, és ezért mi módosító indítványokat fogunk benyújtani. Egészen fontos az, hogy itt az irányvonalnak stimmelnie kell, amit egyébként a jelentéstevő meg is adott. Köszönöm. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Teresa. Lehet, hogy valahol eltévedtem, vagy nem tudom, hogy jól értettem-e az elhangzottakat nem értettem az egész felszólalást. Minden esetre egyetértek, hogy le, tudni kell, hogy a pénzek honnan jönnek, hova tartanak, és azt is tudni kell, hogy ezek mondjuk biztonsági alapok, vagy milyen célt szolgálnak. Az SDG-knek az egyik fontos célja, most a milleniumi célokról beszélek, amit meg is erősítettek a későbbiekben, vagyis, hogy erről a célról beszéltek, ez a 16-os vagy a 14-es erőfeszítés, a béke, a biztonság célja. Folyamatosan a biztonságról és a fejlesztésről beszélnek, ebben a parlamentben is a biztonságról és a fejlesztésről párhuzamosan beszélünk, és úgy gondolom, hogy ez egy legitim eh, cél, hogy a biztonságot is szolgáljuk. Nyilván eznek többletforrásnak forrásnak kellene, nem az iskoláktól és a szegénység eh, elleni küzdelemtől kell ezt elvonni. Milyen biztonsági koncepcióval dolgozunk, vagy másként gondolunk -e erre, mint más országokban? Én csak annyit mondanék erről, hogy számomra a biztonság azt jelenti, hogy a gyerekek elmehessenek úgy az iskolába, hogy ne kelljen attól félni, hogy elrabolják őket, és évekig senki nem tudja, hogy hol vannak. Én így gondolkodom a biztonságról, hogy védenünk kell az hétköznapi embereket, és ez nagyon nagy kár, ha nem tudjuk, hogy hova mennek a pénzek, hogyan használják ezt fel. És sok terrorista van, aki magához vonja ezeket a pénzeket ezeken a helyeken. Valóban a biztonságon gondolkodnunk kell. Az emberi élet mindenek fölött való. E, ezeknek a kislányoknak először életben kell maradniuk ahhoz, hogy mondjuk az oktatási fejlesztéseket ki tudják használni ezért, ezért úgy gondolom, hogy a biztonsági céloknak meg kell eh, maradniuk eh, ezekben a fejlesztési célokban. Köszönöm. Sál, sál. Azt gondolom, hogy itt félreértés van. Mindenki több biztonságot akar, több fejlesztést, és minden ismerjük azt, hogy összefügg a biztonság hiánya és a szegénység problémája. Amikor Franciaország bevonult Maliba, megjelent ott a dzsihadiszták ellen, fellépett 50 kilométerre Bamako-tól, gyakorlatilag Európát védte ezzel Franciaország. De a fejle- nem a fejlesztési összegből finanszíroztuk ezt. És azok az országok, amelyek támogatják a francia fellépést, kül a, ezen fellépésért, ezen műveletért költségvetésileg is kéne, hogy vállalják a felelősséget. A Lisszaboni szerződés szerint különbséget kell tenni a külpolitika esetében a fejlesztési együttműködés, illetve a más jellegű együttműködések között például legyen kereskedelmi, gazdasági, katonai együttműködésről szó. Nagyon fontos ez a különbségtétel, és ezt a költségvetésben is meg kellene jelentítenünk. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólalási kérés. Lük uh, úr uh, itt van a bizottság részéről, szeretne szólni. Madam Chair, um, quick. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak gyorsan. A Júri Bizottságnak éppen vége lett, úgyhogy ez a jövésmenés. Kérem, hogy a bizottság felszólalóját hallgassuk meg, és csendesedjünk el, futunk ki az időből. Köszönöm. Valóban a a fejlesztés és biztonság közötti kapcsolatról van egy hallgatólagos megegyezés. Hiszen, hogyha a fejlesztési pénzek hiányoznak, akkor sűrűsödnek a konfliktusok és nő az erőszak. De a biztonság, biztonság hiánya is visszafogja a civil tevékenységeket, Éppen ezért ez a filozófia ellen mögött a javaslat miatt. Ezek jó elképzelések, de mi szeretnénk, és ez a kihívás, valami kivitelezhető tenni az asztalra. A cél nem az, hogy valami cselekvési tervet tegyünk az asztalra. Van itt egy félreértés, a CFSP arról szól, hogy a tagállamok a saját hadseregükkel és a saját pénzükkel bizonyos dolgokat elérhetnek, más nem. Ez a javaslat, ami önök előtt van, arról szól, hogy lehetővé tegyük és támogassuk a kiképzést, illetve bizonyos mértékig a felszerelést a helyi csapatok esetében, nem feltétlenül az operáció, nem műveletek végrehajtására, hanem hogy fenntartsák a jogállamiságot, az, és védelmezzék a civil lakosságot extrém helyzetekben. Amikor nagyon kényes a helyzet, a szokásos rendőrség, rendészet, a határőrség nem tud megbirkózni a problémákkal, és ilyenkor a katonasságot be kell vetni. Nagyon sok tagállamban, illetve nagyon sok államban illetve nagyon kényes helyzetben lévő országokban a rendészetet és az igazságszolgáltatást támogatnia kell a katonasságnak, hogy a legrosszabb ne történjen meg, és ha megtörténik, akkor is a, a katonassághoz fordulnak, hogy helyreállítsák a rendet, ha még ezt helyre lehet állítani, vagyis fenn kell tartani a szokásos fejlesztési munkát, vagy pedig helyreállítani azt a helyzetet, hogy a fejlesztés szereplői eh, elvégezhessék dolgukat. A CFSP nem tud mindent eh, megtenni. Több helyzetben, sok országban azt látjuk, hogy a katonaság része a fejlesztési vagy a helyreállítási folyamatnak. Ez az első. A második pedig, hogy nem arról van szó, hogy eltérítjük a pénzeket a fejlesztéstől, hanem hogy bizonyos fejlesztési pénzeket használunk fel arra, hogy kiképezzük és felszereljük bizonyos katonai erőket az emberi jogokkal kapcsolatosan, a civil felügyelettel kapcsolatosan, hogy más biztonsági szervekkel együtt tudjanak működni, és az ICSP keretében már ezekkel úgyis együtt működünk. Ezek tehát olyan támogatási intézkedések, amelyek biztonsági szereplőkre vonatkoznak, de bizonyos okok miatt ezt a katonasággal nem lehet elvégezni. Vagyis nem arról van szó, hogy eltérítünk pénzeket, fejlesztési pénzeket, katonai célra, hanem arról, hogy felszerelünk és megerősítünk egy másik szereplőt, amely kritikus helyzetekben a megoldást szolgálhatja. Harmadszor, ami azt illeti, hogy a DCI-től elvonnánk pénzeket. Ebben az összefüggésben minden egyes fillér, minden egyes eurócent szükséges. Másodszor Ezt összefüggésében kell látnunk. Három évünk van még a jelenlegi pénzügyi perspektívából, és ez a legjobb esélyünk arra, hogy tegyünk is valamit, vagyis hogy felhasználjuk ezeket a pénzeket a szomszédsági eszközből és a CFSP elköltetlen pénzeiből és a DC-ből, hogy egy tanulási folyamatot indítsunk el a munka során történő tanulással. A jövőre vonatkozólag a külkapcsolati architektúra tekintetében többet kell tennünk, vagy másként kell bizonyos dolgokat tennünk, ezért, hogy válaszoljak a ma elhangzottakra, ezeket a tisztázó megjegyzéseket szerettem volna tenni. Köszönöm szépen. Varin úr, tudom, hogy mindjárt kezdődik a szavazás de ezért kérem a kollégákat, hogy hallgassák meg az előadót. Köszönöm, Linda. Folytatjuk majd holnap is ezt a vitát az árnyék jelentéstevő közötti egyeztetéssel, és remélem, hogy megtaláljuk a jó megoldást. Nincsen még kompromisszumos javaslatunk, lehet, hogy holnapra lesz ilyen módosítunk, de minden esetre a módosítók és az esetleges kompromisszumok tárgyalására összeülünk majd. Köszönöm szépen, emlékeztetném a kollégákat, hogy június 26-án lesz a szakbizottságban erről a véleményről a szavazása, külügyi bizottságban pedig július 11-én szavazunk, a plenárison pedig szeptemberben. Most szavazás jön. Kollégák, Eredetileg a konszenzusról szerettünk volna, a fejlesztési konszenzusról szavazni Strasbourgban. A tanács nem eh, fejezte be a döntéshozatalt, és csak május 19-én sikerült a tanácsnak jóváhagyni a szövegét. Most van végleges szövegünk, amiről szavazhatunk, nem is magáról a szavás szövegről fogunk szavazni, hanem az állásfoglalásról, amely a szöveg mellé készül. Remélem, hogy mindenki előtt ott van a szavazólista. Két társ előadó kezeli ezt az ügyet. Norbert Neiser és Venta úr. Neiser úr sajnos nincs itt egészségügyi okokból, de Venta úr itt van. Szeretne -e szólni a szavazás előtt? Thank you, Linda. Köszönöm, Linda. Igen, szeretnék néhány szót szólni, mielőtt a szavazásra kerül sor. A kollégám nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt velünk, az ő nevében is. Azt kell mondanom, hogy hosszú tárgyalások után sikerült a végleges szövege kapcsolatosan megállapodásra jutnunk, már ami az új konszenzust illeti. A két társelődő szeretnék köszönetet mondani Lindának és az árnyék előadóknak az együttműködésért, és az értékes hozzájárulásért a folyamat során. A titkárságnak is, a jogi szolgálatnak is köszönetet kell mondanom, illetve a munkatársainknak, mindenkinek, aki ezen a fontos ügyön velünk dolgozott. Tudjuk, hogy a szegénység felszámolása, a diszkrimináció elleni harc és az egyenlőségéért folytatott küzdelem, a fejlesztési erőfeszítések fontos kérdése, ez a 2030-as napi rendhez nagyon szorosan kapcsolódik ez a dokumentum, a fenntartható fejlődési célokhoz is, illetve az EU fejlesztési politikájához és a tagállamok politikájához. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Ezek szerint Kezdhetjük a szavazást. Van néhány módosító, szobeli módosító is. Ezeket elfogadhatjuk, ha senki nem ellenzi. Most a kettes szóbeli módosítóval foglalkozunk, illetve az egyes módosítóról szavazunk. Nem, először teszteljük a technológiát, tehát teszteljük hogy működnek-e a szavazógépek. Ha mindenki szavazott, Kérem tehát, hogy azért teszeljük le a gépeket, hogy senki ne hivatkozhasson arra, hogy nem működik a gépe, valakinek még szavaznia kellene. Mindenki megnyomta a gombot? Az EPP egyel többel van. Tehát akkor most már tényleg mindenki szavazott. Jó. We can now proceed to the vote then. So... Jó, akkor szavazhatunk. Kettes módosító, és az egyes Holbuk asszonyt a mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóval egy módosító hármas számú mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóval egy módosító négyes. Igen, Engel úr? would have to let you know that. Tájékoztatnom kell önöket, hogy tiltakozunk a négyes ellen, illetve a hatos és hetes ellen is. Ezt a felállással is kinyilváníthatjuk, de kérdezni akartam elnök azt, mondta, hogy így fizikailag jelezzük el a tiltakozásunkat, vagy ne. Szóban elég. Akkor azt kérdezem, hogy ez az egész néppártra vonatkozik? Igen. Tehát kifogás, hogy ezeket a módosítókat a néppárt hogyha kettő vagy több mm, tag tiltakozik, akkor ez, erről nem szavazhatunk, nem szavazhatunk, mivel szóbeli módosítóról van szó, ezért okafogyottá vált a négyes a hármast ast visszavonták, 5 szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. ötös visszavonták, azt mondta Angel úr, hogy a hatos és hetes szóbeli módosító ellen is kifogást emeltek, akkor ezekről sem szavazhatunk. 8-as szóbeli módosító mellette. Ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 6-os módosító. fogyott. nem, szavaznunk kell róla, szavaznunk kell róla, hatos módosító, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Következik a egyes módosító, szobai módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Most pedig a teljes szövegről szavazunk, ahogy módosított változatában jelen pillanatban áll, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 15 igen, 9 tartózkodás mellett köszönetet mondok Noizer úrnak, távollétében és Vence úrnak, aki itt van a munkájukért. Köszönöm szépen, kollégák! I'll give, I'll give the meeting a few moments to clear now. Sokan uh, távoznak most a teremből, ezt uh, most kivárjuk, hogy uh, ne az alapzatban kelljen kezdeni a következő téma tárgyalását. Okay, colleagues, we can now move on. Kollégák, folytathatjuk a következő napi rendi ponttal. Akik pedig beszélgetni szeretnének, kérem, fáradjanak ki. 9. napi rendi pont következik. Szakbizottságunk véleménytervezete az AFET-nek korrupciós emberi jogok a harmadik országokban címmel Vulu Kóglu úr a jelentés, a vélemény előadója módosítók is érkeztek már hozzá. Holnap reggel fogunk szavazni róla. Most mindent egy lélegzettel elmondtam. Sirius, megadom a szót. Úgy gondolom, hogy az felszólalásom az most segíteni fog az embereknek a szavazásban holnap. Kérem, csendesedjenek el, mondja az elnök. Elnök asszony, biztos vagyok benne, hogy a felszólalásom segíteni fog a szavazásban holnap reggel a kollégáknak. Nagyon rövid leszek. Az Európai Unió globális, komplex jelenségnek tekinti a korrupciót. a módosítók hangsúlyoznak néhány pontot, például a korrupció hatását globálisan, aztán azt, hogy szükséges a korrupció elleni küzdelem prioritásként való kezelése a kereskedelmi érdekeinkkel szemben is, illetve még egy fontos pont, a kötelező és érvényesíthető emberi jogi klauzuláknak a bevétele a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba. Ezzel tudunk korrupció ellen küzdeni. Nagyon jó és produktív üléseket tartottunk a jelentéstevőkkel, az árnyékeladókkal, titkársággal. Folytatni fogjuk az együttműködést a jövőben is, figyelembe véve azt, hogy erről a témáról szeptemberben szavazunk csak a plenárison. Köszönöm. Köszönöm szépen. Venta úr kapszót. Nem, nem, nem. Elnézést. Kosa úr. Kósa úr, parancsoljon. Öné a szó. Ön a néppárti árnyékádó. Elnök asszony, rövid leszek. Szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a harmadik országokról van itt szó, ezért az eredeti véleménynek a hatodik pontjáról a néppárt külön szavazást kér, mert a véleményünk, a határozott véleményünk az, hogy ez nem ide tartozik. A módosítóról magáról én maga három módosítót nyújtottam be, négy elkészült kompromisszum, és a módosítók többségét a néppárt támogatni tudja, de valójában szeretném hangsúlyozni, hogy vannak olyan módosítók, amiket a néppárt nem fog tudni támogatni. Ezeket szeretném most elmondani önöknek. A hatos módosítónál úgy gondoljuk, hogy a vállalati felelősségvállalás nem ehhez a témához tartozik. A 18-as módosítónál mi split votot fogunk kérni, mert az oktatás ha bár szükséges, de nem a belső szinteken kell ezt megvalósítani, hiszen a harmadik országokról van itt szó, tehát a módosító első felét támogatjuk. A 21-es módosító nem fogjuk támogatni, de szerencsére van egy hasonló tartalmú, a 20-as számú, azt támogatni fogjuk. Megint azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy a témákhoz szorosan tartozó kérdéseket kell a szövegben megtartanunk, ami nem tartozik ide, azokat ki kell gyomlálni a 24-es módosító pont erről szól, a földügyekkel kapcsolatos kérdésekről, ez nem tartozik ide. Ugyanígy a 28-as módosító témája se tartozik ide, ami a kereskedelmi megállapodásokban foglalt panaszkezelési mechanizmusokat tartalmazza. Összefoglalva, tehát azt gondolom, hogy a jelentéstevő munkáját érdemes megköszönnünk. A négy kompromisszum és az összes, vagyis a vég eredménye a jelentésnek, az remélem, hogy pozitív lesz a szavazás után. Um, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy más kolléga szót kérne ezen napirendi ponttal kapcsolatban. Olivier Lui, DG Defco részéről itt van, önnek adom most meg a szót. Köszönöm, ó, nem, valaki más, de, de, de én vagyok az, én vagyok. Az Európai Bizottság is hozzájárulna a vitához, néhány pontra szeretnénk rámutatni. Összefoglalván azt, hogy a bizottság e témában most mi mindent csinál. Szeretnénk kompromisszumot az emberi jogi kötelezettségvállalásokkal az igazságszolgáltatáshoz a hozzáférés az oktatással kapcsolatban meghozni. Azok, akik a hatóságokat tudják a saját érdekükben tájékoztatni, saját érdekükben tájékoztatni, ezt tegyék meg. És a korrupció konzekvenciáitól valahogy őket meg kéne szabadítani. A hosszú távú stratégiák a partnerországokkal nagyon fontosak, hogy tudjuk csökkenteni a korrupciót harmadik országban, ezért több szektoron átívelő megközelítésre van szükség. Hiteles, korrupcióellenes rendszert kell létrehozni. A pénzügyi menedzsment reformjára van szükség, a különböző ágazatok reformjára, a adminisztráció, a vám és különböző környezeti tényezők reformjára. A bizottság azt is támogatja, hogy nem csak a partnerországok kormányokjaival kell felvenni a kapcsolatot, hanem például a civil társadalom, a média, a közérdekű bejelentők, emberi jogi jogvédők, és parlamentek, valamint ellenőrző hatóságok általi nyomásgyakorlást is ki kell használnunk annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a korrupció. Ennyit tudnék most mondani. Elnök, nem tudom, a külügyi szolgált itt van-e, és kíván-e hozzászólni? Parancsoljanak. Egy gyors kommentár, kiegészíteném azt, amit a kolléga mondott a bizottság részéről. Támogatjuk ezt a jelentést, a múltban is kifejtettük már ezt korábbi vitákban, ezt most nem kell ismételnem, Konkrét pontot nem is érintenék, csak talán egy dologra térnék ki. A cselekvési terv az emberi jogokért és demokráciáért, ez 2015-ben még nem volt meg. 2019-re egy konkrét prioritást szeretnénk megfogalmazni, ami a korrupció elleni küzdelmet irányozná elő, hiszen nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát egy olyan átfogó cselekvési terv keretén belül, ami a helyi szereplőknek a megerősítését próbálná elérni. Ezen cselekvési tervben fogunk foglalkozni tehát a korrupció elleni küzdelemmel is. És még egyet megismételnék, még egy dolgot. Most a cselekvési tervünknek a félidős felülvizsgálatán dolgozunk, június végén fogjuk ezt nyilvánosságra hozni. Az ebben kontextusban megszületendő eredményekről hamarosan be fogunk tudni tehát számolni. Köszönöm szépen. Koglu úr, kívánna még hozzászólni, kérdez az elnök asszony. Nem? Akkor kollégák, holnap fogunk erről szavazni, holnap reggel, ahogy ezt az imént mondtam. Az irányító bizottság pedig az illetékes szakbizottság a későbbiekben fog szavazni. Egy pillanat, kollégák, rendezem a soraimat, és utána visszatérek önökhöz. I wanted to make sure you were here before we start this item, so in fact we have our... Szerettem volna, hogy ön is itt legyen, a, mielőtt megkezdjük ennek a témának a témáját. Garcia Perez asszony is itt van az IES részéről, tehát akkor a tízes pontot el is kezdhetjük tárgyalni. Az úgynevezett globális GAG szabályról szól. Ez a globális In accordance with az általános tilalmi szabályról. The procedure a Nőgyi Bizottságtól, a Költségvetési Bizottságtól, illetve az Emberi Jogi, illetve a Polgári Jogi szabizottságból hívtunk meg kollégákat erre a vitára. Amikor januárban Donald Trumpot megválasztották, ő úgy döntött, hogy az amerikai civil szervezeteknek megtiltja, illetve az amerikai adományozóknak megtiltja, hogy olyan civil szervezeteket támogassanak, amelyeknek közük van az abortuszhoz, ezt hívják általános tilalmi szabálynak. A bizottságunk nagy figyelemmel követi a fejleményeket. Van de Felt asszony, meghallgathatjuk-e a külügyi szolgálatot eh, a jelenlegi állása kapcsolatosan, és utána ő kapja meg a szót. Jó? Jó akkor Gácia Perez asszony számol be, és Van Felt, Intfelt asszony fogja elmondani a kérdését. Köszönöm szépen! Egyetértünk az Európai Parlamenttel abban a kérdésben, hogy nagyon fontos kérdés ez, és alaposan meg is kell vizsgálni. Köszönöm szépen a megszólalás lehetőségét az általános tilalmi szabályjal kapcsolatosan, illetve hogy megvizsgálhatjuk azt, hogy milyen kihatása van az Európai Unióra nézve, és hogy mit lehet tenni a szexuális és reproduktív jogok érvényesülése érdekében világszerte. Az EU határozottan elkötelezett a női jogok védelmében, és a nemek közötti egyenlőség következetes elősegítésében a nők és a lányok jogát fontos prioritásnak tartjuk, hogy a saját életükkel kapcsolatosan döntéseket hozhassanak. A fenntartható fejlődési szabályokat sem tudjuk elérni a nők aktív bevonása nélkül, és a nőkkel kapcsolatos befektetések az egyetlen előremutató megoldás. Elkötelezettségre van szükség a nők jogai tekintetében, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhassanak szexualitásukon és a szexuális eh, reproduktív egészségükkel kapcsolatosan diszkriminációtól és erőszaktól mentesen. Ez eh, a kötelezettségvállalás a fejlesztési politikáinkban is megfogalmazódik és programjainkban amelyben kötelezettséget vállalunk, hogy egészségügyi és szexualitással kapcsolatos oktatáshoz hozzáférjenek a kedvezményezettek. Ami a kérdést illeti, az EU számára nyilván aggályos az általános tilalmi szabály újra bevezetése, és az is, hogy milyen kihatása lehet az univerzális, az egyetemes egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele tekintetében, illetve a fenntartható fejlődési célok, fejlesztési célok elérése szempontjából is, amelyeknek nagyon fontos része a nők lehetőségeinek javítása, különösen a legszegényebb országokban kockázatosabbá teszi a nők és lányok életét. Az elmúlt évtized előrelépéseit veszélybe sodorja ez a döntés. Az EU elkötelezett, hogy továbbra is vezető szerepet kíván játszani az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén és a családtervezéshez való hozzáférés területén. Mi ezt közös felelősségnek tartjuk, és ez a mandátumunkon belül is van. Ez a fenyegetettség valós az sdg tekintetében, mint előbb említettem, és a finanszírozási hiány is jelentős lesz az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal közösen, a civil társadalom és más nemzetközi partner szervezetekkel közösen elemezzük az finanszírozási visszavágás hatását, illetve hogy milyen megközelítést kellene követnünk. Erős reakcióra van szükség és közös fellépésre. Az EU-nak meg kell védenie a fiatal lányok és nők lehetőségeit és jogait világszerte. Meg kell előznünk a szexuális és nemi alapú e- erőszakot, és ilyen esetekben is a megelőzés a legjobb megoldás. Az EU további lehetőségeket vizsgál meg a tovább, lép, tovább lépéshez, hogy ezt célzottabban meg tudjuk tenni, biztosítva a nők és lányok jogát az önmegvalósításhoz, hogy ne hagyjuk magukra a nőket és a fiatal lányokat. Ebben az összefüggésben eh, nagyon üdvözöljük a parlament elképzeléseit ebben a vitában. Köszönöm szépen! Több szerzője is volt a kérdésnek. Esetleg van további kérdésük, Kintfeld asszony? Igen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak is, hogy válaszoltak időközben. Kaptunk írásbeli választ is, bár nem a határidőn belül, ezért tudtuk ma ezt napirendre tűzni. Minden esetre üdvözlöm a bizottság nyilatkozatát, illetve hogy megerősítik azokat az elveket, amelyeket korábban is megfogalmaztak. Az a benyomásom, hogy azonban ez nem elégséges amikor azt mondjuk, hogy nyomon követjük a helyzetet, tanulmányozzuk a hatását, lehet, hogy már késő sok nő számára. A döntés januárban született, szerintem sokkal gyorsabban kellene lépnünk. Van egy spontán kezdeményezés, a She Decides, ő dönt alap létrehozására ezt néhány hét alatt meg lehetett tenni. Én szerintem ezzel összevetve az Európai Uniónak még inkább a lehetősége arra, hogy reagáljon, mint néhány tagállam, ahogyan spontán reagált. Nem tudom, miért tart ez ilyen sokáig. Egy ilyen sürgető esetben nem csak arról van szó, hogy a globális tilalmi szabályt újra bevezetik, hanem ki is terjesztik ráadásul, ami azt jelenti, hogy igen jelentős finanszírozási hiány keletkezik, vagyis úgy gondolom, hogy a mi válaszunk arányos kell, hogy legyen a probléma mértékével arányos. Előbb az elveket megfogalmazta, amelyek alapján a bizottság lépni kíván. A híres nevezetes 2015. szeptemberi levélben megfogalmazta, hogy minket nem kötnek a tilalmi szabály feltételei, beleértve a titoktartási záradékot is. Ezt üdvözöljük ezt a levelet, de azért ez nem ugyanaz, mint hogyha aktívan alkalmaznánk ezeket az elveket. Kinn a terepen mindenkinek tudnia kell, hogy alkalmazandóak ezek az elvek, hogy a források rendelkezésre állnak, a nők is kell, hogy tudják, hogy gyakorolhatják jogaikat. Hogyha a bizottság aktívan nem alkalmazza ezt a politikát, akkor ez nem visz minket előre. Nagyon remélem tehát, hogy napirenden marad a kérdés, akár egy újabb vita vagy állásfoglalás formájában. Mi mindenképpen szeretnénk, hogyha határozottabb választ adna az Európai Bizottság azon túlmenően, hogy vizsgálják az esetleges kihatását az ügynek. Legalábbis a magam frakciója nevében nyilatkozhatok, de szerintem a ház többség is a nevében is, hogy mi támogatjuk önöket ebben. Kászlini Majcsár Kevéssel tudom csak ezt kiegészíteni. A világon talán a legkiszolgáltatottabb nőkről és lányokról beszélünk. Ez mindig nagyon megrázó számomra, amikor a döntéshozatáról szól van, vizsgáljuk a hatásokat, stb. stb. ilyeneket hallunk. Nagyjából így söprik szőnyeg alá általában ezeket az ügyeket. Én is egyetértek, hogy határozottságra van szükség, és arra, hogy Európa segítőkezet nyújtson ezeknek a nőknek, és nekik is tudniuk kell, hogy mi ott vagyunk, segítünk nekik még akkor is, hogyha az amerikaiak cserben hagyják őket. Sárgőrönc. Köszönöm, elnök asszony. A lényeg, hát elmondta két kolléga, aláírom, amit mondtak, azt gondolom, hogy aktivizálnunk kell magunkat, hogy egy ilyen aktív, egy abszurd helyzetnek véget vessünk. Ez az úgynevezett Global Gag Rule, ez az általános tilalmi szabály végrehajtásával egy aberráns helyzet és abszurd helyzetet idéz elő. Vegyük egy orvos példáját, aki egy konfliktusos övezetben egy civil szervezetnek dolgozik. Egy nőnek meg lehetne menteni az életét egy abortussal például, de ez az orvos óriási dilemma előtt áll. Vagy a gegrulnak megfelelően jár el, és nem cselekedhet, mert akkor megszűnik a finanszírozás. Vagy pedig feladja a civil szervezet finanszírozási lehetőségét, és lép. Tehát ha lép, ha megmenti ezt a nőt, akkor elveszítik a finanszírozást. És ez abszurd. A 2000-es évek elejétől kezdve nagyon hasonló motivumok miatt a Bush adminisztráció az ENSZ-ből is nagyon fontos eszközöket vont el. A Bush attitűdje olyan állításokra ö, alapozódott, mely szerint az ENSZ Kínában finanszírozta a születés szabályozás miatti abortuszt. Azonban ez hamis fel, felvetés volt, és az amerikai adminisztráció kénytelen volt átértékelni az álláspontját, és végül az EU-nak volt köszönhető az, hogy sikerült az ENSZ-ben a megfelelő finanszírozást biztosítani. Nagyon sürgősen kell lépnünk, hiszen itt óriási szükség fog felmerülni. Trump kezdeményezése attól félek, hogy ugyanolyan sikeres lesz, mint a védelem területén, vagy más területeken, mert nagyon sokat tesz az európai integráció érdekében. Úgyhogy az európai integráció annak a következtében fog végre közelíteni egymáshoz, hogy azt látjuk, hogy ugyanazzal a fallal állunk szemben, és kénytelenek leszünk együttműködni, úgyhogy tulajdonképpen a végén még hálásak is lehetünk Trumpnak. Jó, jó, ezt egy kis fenntartással fogadom, mondja az elnök asszony. Mariana Petir asszony kap szót. Köszönöm szépen az USA-nak joga van dönteni arról, hogy milyen kritériumok alapján nyújt humanitárius segítséget. Hiszen ezt az adófizetők pénzéből teszi. Ugyanez a jog illeti meg az Európai Uniót is, a humanitárius segítséget a nemzeti közi megegyezések, nemzetközi egyezmények alapján, de a saját lelkiismerete figyelembevételével kell ö, finanszíroznia. A fejlesztésről és populációról szóló nemzetközi nyilatkozat, illetve a pekingi nyilatkozat is foglalkozik ezzel a témával. Az afrikai országok 80%-ában tilos az abortus egyébként, ennek a finanszírozása szintén törvény szerint tilos, úgyhogy most gondolkozzunk el arról, hogy mi is a célunk. A családtervezési szervezetek finanszírozása nem feltétlenül a közegészségügyet támogatja. A nők egészségét ez nem segíti. Ettől nem lesz több az élelmiszer, vagy egészségesebb az ivóvíz, ami pedig az élet szempontjából sokkal fontosabb. Úgyhogy Szerintem nagyon fontos megtudni, hogy milyen humanitárius NGO-k kapnak az EU-tól pénzt, hova megy a pénz, mert én nem akarom azt, hogy az én pénzem vagy az EU-s állampolgárok pénze illegális tevékenységek finanszírozására menjen. Zovko képviselőasszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakoznék én is ehhez a vitához, mivel a Mariana Petir kollégám is mondta, én is szeretném tudni, hogy a pénzemet mire használják az afrikai országokban, és mikor fogjuk ezt a vitát végre lezárni az abortusz finanszírozásáról, ahelyett, hogy elkezdenénk a vitát arról, hogy mi történik a nők oktatásával, vagy a fiatalkori prevencióval. A legtöbb vita itt a parlamentben, ebben a szakbizottságban az abortuszról csak homályosabbá teszi az egész témát. Azt, hogy a nők oktatásával mi történik, a szexuális és reproduktív jogaikkal mi történik. Szerintem szégyenletes, hogy ezeket a dolgokat csak arra használjuk, hogy visszaéljünk vele, például a megerőszakolt nők esetében miért nem arra költünk, hogy pszichológiai segítséget nyújtsunk ezeknek a nőknek, illetve arra, hogy a háborús konfliktusokat vagy a népírtásokat megakadályozzuk. Szívszorító azt látni, hogy az Európai Unió erre kéne, hogy az afrikai kontinensen fordítsa az energiáit, és most itt arról vitázunk, hogy finanszírozzunk kéne az abortuszt, ami ráadásul a legtöbb érintett országban amúgy is borzalmas tettnek minősül. Szerintem tartsuk tiszteletben azon országoknak az értékeit, ahol finanszírozni kívánunk civil társadalmi tevékenységeket. Köszönöm szépen! nem tudom az összes kollégáknak a nevét, mert más szakbizottságokból is érkeztek, Teri Reinke kap szót. Thank you, Madam Chair. I'm not a member of this committee. Köszönöm szépen, nem ennek a szakbizottságnak, hanem a nőügyi bizottságnak vagyok a tagja. Minden esetre köszönöm a szót. Szeretnék reagálni a korábbi felszólalók által elmondottakra. Ha nem tudjuk, hogy mire költik a pénzt, humanitárius segélyre költik ezt, ami korábban az eh, USA-ból érkezett, részletes jelentések szólnak ezekről a pénzekről. Ha megnézzük az ippf felkapcsolatos kapcsolatos jelentéseket, azt látjuk, hogy nagyon sokféle kérdés támogatására költik ezeket a pénzeket, anyák egészsége, hív megelőzés, vagy a női nemi szervcsonkítás áldozataival való, az róluk való gondoskodás. És az USA részéről kapott támogatás, a korábbi támogatás nem fog eljutni az áldozatokhoz. Én azt gondolom, hogy ez botrányos, és ez egy olyan probléma, hogy az általános tilalmi szabály, amit egyébként 2002-ben már először bevezettek, ennek a hatásai nem csak, úgy, nem csak azért voltak negatívak, mert nem volt biztonságos abortuszhoz való hozzáférés, hanem az anyák egészségét is veszélybe sodorta. Sokan nem akarják látni, de ez is igaz, hogy lényegében növelkedett az abortuszok száma, miután bevezették a tilalmi szabályt, de hogyha csökkenteni akarjuk az abortiszok számát, akkor meg kellene vizsgálni, hogy ezt hogy lehet megelőzni, és olyan helyzetet teremteni, amikor a nőknek van joguk a reproduktív egészségük megőrzésére, vagy akár szexuális felvilágosítással segíteni őket. Minden esetre tovább kell vizsgálni ezt a kérdést, és hogyha lesz még egy állásfoglalás a plenárison, ezt csak támogatni tudom. A She Decides alap is nagyon lényeges, illetve az, hogy az Európai Bizottság mit tesz ezen a területen. Ezzel az alappal közösen remélhetőleg a bizottság lépéseket fog tenni. Köszönöm. Szofint fel, de szeretném még egyszer szólni? Csak nagyon röviden, a két kolléga, aki az előbb megszólalt, vele, velük nyilván nem értek egyet, már ami a biztonságos és jogszerű abortuszhoz való jogot illeti. Én is azt gondolom, hogy olyan dolgokra költik az én adópénzeimet, amelyekkel nem értek egyet alapvetően, de ez nem feltétlenül tilos vagy illegális. Mondjuk a bizottság egy ilyen politikát bevezetett, feketén-fehéren. Én immorálisnak tartom, hogy ne segítsünk a nőknek, nagyon fontos, hogy lehetőségeket adjunk nekik, és oktatás, stb. stb. Erre is szükség van, de ez nem azt jelenti, hogy meg lehet őket fosztani egy alapvető döntési jogukról, hogy a saját testükről dönthessenek. Mi nem, tavaga, nem dönthetünk az ő testükről, eh, nem dönthetünk eh, az ő testükről, vagy az enyémről, vagy máséről a 21. században. Arról beszélünk, hogy az Európai Bizottság milyen szakpolitikai választ fogalmaz meg erre hiszen szerencsére erre a célra fordítanak EU forrásokat. Viszont az a kérdésem, hogy az Európai Bizottság milyen választ ad a finanszírozási hiányra, ami az általános tilalmi szabály kiegészítéséből, kiterjesztéséből ered. Én nekem az az érzésem, hogy bár a bizottság jól beszél, de ez nem elég, és nem eléggé gyorsan lép nem illegális lépésről van szó, természetesen legális lépésről van szó, és mégis tiltakoznunk kell ellene, hogy segítsük azoknak a nőknek a helyzetét, akik elkeserítő helyzetben vannak most, ma, az általános türelmi szabály hatására, és erre a, jelen, erre a segítségre nem majd akkor lesz szükség, amikor néhány további jelentés is megszületett, hanem most. Nem tudom, hogy hány tagállam döntött úgy, hogy a She Decides kezdeményezéshez kapcsolódik, de azért elég sok. Az Európai Uniónak ez nagy része, ezért sokkal több értelme lenne, hogyha ezeket az erőforrásokat összevonnánk, és a meglévő struktúrákon keresztül az Európai Uniós költségvetésből ezt támogatnánk, de ehhez az Európai Bizottság eltökéltségére és gyorsaságára is szükség lenne. Köszönöm. Két kolléga szeretne még szólni. Szerintem ezeket a véleménykülönbségeket nem most fogjuk megoldani már, ami az abortuszt illeti, de azt azért elmondanám, hogy a Fejlesztési Bizottság és a Nőgyi Bizottság készít egy közös jelentést, egy végrehajtási jelentést a nemek között egyensúlykel kapcsolatos cselekvési tervről, vagyis hogy a fejlődő országokban milyen intézkedéseket tesz a bizottság a támogatásuk érdekében. Beszélünk most a, az oktatásról, a menekültnökről, stb. Először Zovko, majd Peti Rasszony következik, és nem fogunk most ilyen alapkérdéseket megoldani, az biztos. Természetesen elnök asszony, nem fogjuk tudni ezt a problémát megoldani Én tudom, hogy milyen ez, amikor a nőket a háborúban meg erőszakolnak, és, és gyerekük születik ebből, hiszen én magam is zónából jövök. Nem arról van szó, hogy a nők döntési jogát szeretnénk megvonni, hanem ebben az intézményben. Arról kellene beszélnünk, hogy hogyan segíthetünk a nőknek, hogy segítsenek magukon, de nem azzal, hogy egy életet megsemmisítenek, az senki nem segít. Ölni könnyű. Véleményem szerint, hogyha az oktatásba többet tudunk fektetni, és a pszichológiai kezelésbe, vagy a szociális ellátásba, és a posztromás zavarok elhárításába. Ez kellene, hogy az Európai Unió célja legyen, nem pedig az abortusz támogatása, de persze a nők jogait én is támogatom. Petir asszony, köszönöm szépen. Hangsúlyoznám, hogy nincsen pénzügyi hiány, hiszen ez a pénz a családtervezéssel foglalkozó alapítványokhoz kerülnek. Nem tűnnek el ezek a pénzek, ezt tévesen mondták, olyan eh, szervezetekhez kerülnek ezek a pénzek, amelyek a nők és a gyerekek eh, egészségét eh, tartják szem előtt. És hallottunk más téves információkat is azzal kapcsolatosan, hogy az abortusz, az anya életének megmentése, és ennek a politikának a tárgya, de erről nincs szó. A tilalmi szabály nem vonatkozik az abortusz utáni ellátásra, úgyhogy kérem a kollégáimat, hogy pontos információval szolgáljanak ebben a vitában, hogyha a civil szervezetek tiszteletben tartják az ország szabályait, és illegális abortuszt nem hajtanak végre, akkor nem bünteti őket ez a szabály. A DEFCO főigazgatóság részéről szeretnének mondani valamit? Ebbe most nem menjünk bele. Ezt a vitát majd máshol lefolytathatják. Pálev úr, a DEFCO főigazgatóságról. Igen, köszönöm. Nagyon szívesen válaszolok, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a bizottság egyetért az aggályokkal, már ami az általános tilalmi szabály alkalmazását illeti, a legkiszolgáltatottabb nők és lányok tekintetében, hiszen ezek a szolgáltatások a családtervezésre is vonatkoznak, és ez veszélybe sodorja az SDG globális célok elérését, beleértve az anyák halandóságának csökkentését és az anyák első nők önrendelkezésének segítését Ahogyan eh, Instiliani kolléga is elmondta, az EU szakpolitikáit nem azt szerint kell formálni, hogy mások mit tesznek, hanem a közös EU prioritások mentén kell ezeket kialakítani. A kötelezettségvállalás az egy dolog, eh, az ígéretek, de a részletesebb munka a programozásra, a végrehajtásra hárul majd, vagyis hogy ezt, ezeket a pénzeket jól használják fel, és ne csak tömködjék azokat a lyukakat, amelyeket az amerikai finanszírozás hiánya állított elő. Mindez eh, a közi egyenlősséggel foglalkozó cselekvési tervhez kapcsolódik, amelyet a bizottság elfogadott, ahogy a Minica biztos elmondta, nem valami ellen lép a bizottság, hanem a nők ügyének érdekében. Lehet, hogy nem eléggé gyorsan léptünk, ezt értem, de azt is tudni kell, hogy ez, az, ez a forrás elhelyezési hiány még nem jött létre, hiszen a jelenlegi, jelenlegi programok még folyamatban vannak, és a vissza és a, a, szav, a támogatások csökkentése csak később lép majd életbe. Persze gyorsabban léphetnénk, de az eretendő lépést nem tudjuk megígérni. Ami a jelentéstételt illeti, az adófizetők pénzének felhasználásáról éves jelentéseket készítünk, van egy weboldal, ahol ellenőrizhetjük, hogy az egyes szervezetek mennyi EU pénzt kaptak, illetve hogy ezek a források mennyire jogszerűen kerülnek felhasználásra. Mi mindig az európai uniós politikákra alapozzuk szigorúan ezeket a támogatásokat, amelyek a népességgel és fejlesztéssel foglalkozó kongresszus eredményeit veszi figyelembe. Az egészségügyi rendszer csak nemzeti helyi szinten lehet meghatározni. Ezek az elvek kötik a bizottság kezét is, illetve a partnerországok törvényei is. Köszönöm szépen. Garcia Perez asszony kíván-e kiegészítésre jönni? Nem, csak nagyon röviden elismételném a kollégák által felvetett aggályokra reagálva a bizottság és a külügyi szolgálat is támogatta az nő dönt kezdeményezést, és hogy a kollégák is mondták, egy dolog, hogy milyen ígéretek érkeznek, a másik, hogy hogyan programozzuk a pénz elköltését. És bizalomra okot adó összegek érkeztek be, bizonyára folytatni, folytatni fogják ezt a vitát, és mindkét szolgálat, a bizottság és a külügyi szolgálat is nyomon fogja követni a vita folyását. Elnök, köszönöm szépen, igen. Az USA a költségvetése még a kongresszuson nem ment át, nem tudjuk még, hogy mennyi a retorika ebből, és mennyi fog valóságá válni mindebből. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy eljöttek, a másik szakbizottságokból érkező vendégeinknek különösen köszönöm. Együtt fogunk dolgozni a cselekvési terven a jövőben is, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az EU programozás segíteni tudja a nőket és lányokat. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a mai programunkat. Holnap reggel 9-kor találkozunk ugyanebben a teremben, szavazással kezdjük. Úgyhogy kérem a Deveszak Bizottság tagjait, hogy hozzá kell a szavazókártyáikat. Korán kilenckor kezdjük a